Hát- Mes chers collègues, je vais vous demander... Kedves kollégáim, azt kérem, hogy foglaljanak helyet. Bonjour tout le monde. Jó reggelt kívánok minnyájuknak. kamera forgat a holland televízió. Vani Mintenberg úr ö, részéről üdvözöljük a tévéstábot. Allez, nous commençons! Kezdjük is a munkánkkal. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól. Ezzel kapcsolatban a határozatok másolatait megtalálják dossziékban szeptember 25-e és október 11-i ülésekről. Köröztetjük ezen másolatokat, hogyha 12.30-ig nincs ellenvetés, akkor olybá vehetjük a határozatokat, hogy el is fogadtuk. Most pedig az elektronikus szavazásra térünk át. Még mielőtt megnyitnám magát a szavazást, azt szeretném ellenőrizni, hogy minnyáján megfelelően számszerűen itt vagyunk-e. Megnyitom a szavazatot, szavazást, lezárom a szavazást. Lezárom még egyszer a szavazást, és úgy látom, hogy minden rendben van. Kezdjük is. Kos úr a Koch úr a halálos kimenetelő közúti balesetek csökkentése, a gépjárműbizottság, gépjárműbiztonság javítása. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Ez egyest elfogadtuk. A 34-es módosító mellette ellene tartózkodik. Nem világos. Megnyitom a 34-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosítót nem fogadtuk el. 35-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. 35-öst elfogadtuk. 36-os. Ellenőrizik a 35-öst? Tessék. Megnyitom a 35-ös módosítóra az ellenőrző szavazást. Lezárom. A 35-öst valóban elfogadtuk. 36-os mellette. Ellene tartózkodik. 36-ost elutasítottuk. 38-as Á, a 36-ost is ellenőrizni szeretnék, tessék. Megnyitom a 36-osról az ellenőrző szavazást. Lezárom. Hmm. Hm. Sajnos elutasítottuk. 38-as. Mellette? Ellene. Tartózkodik. A 38-ast elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. A kettes kompromisszumost elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. A hármas kompromisszumot elfogadtuk. 49-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. 49-est elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene. Tartózkodik. Négyes kompromisszumot elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodik. Ötös kompromisszumot elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodik. Hatos kompromisszumost elfogadtuk. 65-ös kom- a módosító mellette, ellene tartózkodik. Nem világos. Elektronikusan szavazunk a 65-ösről. Lezárom a szavazást. A 65-öst elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. Hetes kompromisszumot elfogadtuk. 70-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem világos. Megnyitom a szavazást. 70-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk. Imkó 11 mellette. Ellene. Tartózkodik. Imkó 11 elutasítva. Imkó 18. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Imkó 18 elfogadva. 71. Mellette. Ellene. Tartózkodik. A 71-est elfogadtuk. 74-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik. 74-est elutasítottuk. 75-ös módosító mellette ellene tartózkodik, a 75-öst 5 elutasítottuk. 76-os mellette ellene tartózkodik, a 76-ost elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodik, a 77-est elfogadtuk. 80-as módosító mellette ellene tartózkodik, a nyolcvanast elfogadtuk. 84-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem világos. Tessék, megnyitom a szavazást a 84-es módosítóról. Lezárom a szavazást. A 84-es módosítót elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik. A nyolcas kompromisszumot elfogadtuk. 96-os módosító mellette, ellene, tartózkodik. A 96-ost elutasítottuk. 97-es módosító mellette, ellene, Tartózkodik. A 97-es módosítót úgy látom elfogadtuk. 98, 99 mellette. Ellene. Tartózkodik. A két módosítót elutasítottuk. Százas. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Százast elutasítottuk saját módosítója ellen szavaz eh, Wim van de Kamp úr. Hát mindenki szabadon dönt. De hát ez érdekes. 101-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. A 101-est elutasítottuk. 102-es mellette. Ellene. Tartózkodik. A 102-est elutasítottuk. 103-as. Nem. Nem, arról nem szavazunk. 106-osról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik. 106-ost elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. A 9-es kompromisszumot elfogadtuk. 10-es mellette. Ellene. Tartózkodik. A tízest elfogadtuk. Imkó 12 mellette. Ellene. Tartózkodik. Imkó 12-t elfogadtuk. Kompromisszum 11-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Kompromisszum 11-est elfogadtuk. Imkó 16. Nem, nem, ez okafogyott. 119-es módosító. Mellette ellene tartózkodik. 119-est elutasítottuk, 120-as mellette ellene tartózkodik. A 120-ast elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodik. 121-est elutasítottuk, 122 mellette ellene tartózkodik. 122-est elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. 12-es kompromisszumot elfogadtuk. Azonnal 13-as kompromisszumra térünk át mellette. Ellene. Tartózkodik. 13-as kompromisszumost elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. 14-es kompromisszumot elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodik. 135-öst elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik. Az 15-ös kompromisszumot elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik. 16-os kompromisszumot elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik. A 17-es kompromisszumot elfogadtuk. 147-es mellette ellene tartózkodik. A 147-es módosítót elutasítottuk. 148-as módosító mellette Wim van de Kamp úr, úgy látom, tényleg nem szereti saját módosítóit. E, mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva a 148-as. 148-ast ellenőrizzük, jó, akkor nyissuk meg róla a szavazást. Lezárom a szavazást. Ismail Ertugornak igaza van a 148-as Wim van de Kampor tollából ö, származó és általa leszavazott, módosított, megszavaztuk, ö, szerencsére, hogy Hertug úr itt van. Folytassuk. 18-as kompromisszum mellette. Nem, a 149-esről nem szavazunk. Okafogyottá vált, mert a 148-ast elfogadtuk. Megértette Rike úr, miért nagyszerű? 18-as kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodik, 18-est elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, 19-es kompromisszumot elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik. 20-as kompromisszumot elfogadtuk. 178-as mellette, ellene, tartózkodik. 178-est elfogadtuk. 179-es, mellette, ellene, tartózkodik. 179-est elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik. 21-es kompromisszumot elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik. A 22-est elfogadtuk, 23-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. 23-ast elfogadtuk. 196-os módosító mellett ellene tartózkodik. 196-ost elutasítottuk. 197-es módosító mellett ellene tartózkodik. A 197-est elutasítottuk. 198-as mellette ellene tartózkodik. 198-est elfogadtuk. Most a 200-asra térünk át, mellette ellene kitartózkodik. 200-as módosított elfogadtuk. 201-es mellette ellene tartózkodik. A 201-est elutasítottuk, 202 mellette. Ta, ellene. Tartózkodik. A 202-est elutasítottuk, 203-as mellette. Ellene. Tartózkodik. 203-ast elfogadtuk. 204-es módosító mellette. Most már nem is <laughs> kommentálom a dolgokat. 204-es mellett ellene kitartózkodik, a 204-est elutasítottuk. 205-ös módosító mellette, ellene tartózkodik, 205-öst elutasítottuk. Ellenőrizni szeretnék a 205-ös, tessék, megnyitom róla a szavazást. Lezárom a szavazást. 205 205-öst elutasítottuk. Tessék, 24-es kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodik. 200, a 24-est elfogadtuk. 214-es módosító mellette? Ellene. Tartózkodik. 214-est elfogadtuk. 216-os mellette? Ellene. Tartózkodik. 216-ost elfogadtuk. 217-es mellette ellene tartózkodik. 217-est elutasítottuk. 219 mellette ellene tartózkodik. A 219-est elfogadtuk, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik. 25-ös kompromisszumot elfogadtuk, 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik. A 26-os kompromisszumot elfogadtuk, 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. A 27-es kompromisszumot elfogadtuk. 28-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. 28-as kompromisszumot elfogadtuk. 7-es módosító mellette ellene tartózkodik. 7-es kompromisszumot hetes módosítót elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, a 30-as kompromisszumot elfogadtuk. Módosító, ebből is a 12-es módosító mellette, ellene tartózkodik, 12-es módosítót elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, 31-es kompromisszumot elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. 32-es kompromisszumot elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodik. 20-as módosítót elfogadtuk. Egyes módosító. Ellenőrizni szeretnéd? Tessék, megnyitom a 20-as módosítóról a szavazást. Lezárom. A 20-as módosítót elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Az egyes módosítót elfogadtuk, kettes módosító. Mellette ellene tartózkodik, a kettes módosítót elfogadtuk, hármas módosító mellette ellene tartózkodik. Hármas módosítót elfogadtuk. Most pedig eh, a teljes eh, eh, jelentésről szavazunk elektronikus úton. Lezárom a szavazást. 43 mellette szavazása, szavazattal, egy ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett. Gratulálunk Koch úrnak az út biztonságról. Köszönöm szépen a kollégáknak. Continuons. Désormais nous passons sur le rapport. Folytatjuk. Péter Lundgren, Green úr, az egyes közúti árufavarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alap- és továbbképzéséről szóló témájáról, jelentéséről. A módosító kettes ebből is mellette ellene tartózkodik. Kettes módosítót elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Az egyes kompromisszumot elfogadtuk. Hármas módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Hármas módosítót elfogadtuk. Két azonos módosítóról van szó, 48-as, 49-es, mellette. Ellene. Tartózkodik. A két módosítót elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. Kettes kompromisszumot elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, hármas kompromisszumot elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, négyes kompromisszumot elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodik, kilences módosítót elfogadtuk, tízes módosító mellette, ellene, tartózkodik, a tízest elfogadtuk. 11-es módosító mellette. Ellene. Tart, tartózkodik elfogadva a 11-es. Két azonos módosítóval van dolgunk. Nem, ezek okafogyottá váltak, hiszen a 11-es módosítót elfogadtuk. Úgyhogy most áttérünk a 12-es módosítóra mellette. Ellene. Tartózkodik. A 12-est elfogadtuk. 13-as módosító mellette Elene. tartózkodik. 13-as módosítót elfogadtuk. Folytatjuk. 63-as módosító mellette Elene. tartózkodik. A 63-as módosítót elutasítottuk. 14-es módosítót Ellenőrizzük, Ertog úr? Igen? A 63-as ellenőrizzük. Tessék, megnyitom a szavazást a 63-asról. Lezárom a szavazást. Igaza volt. Elfogadtuk a 63-as módosítót. Folytatjuk. 40-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Tessék, megnyitom a szavazást. A 40-es módosítóról szerintem elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 40-est elfogadtuk. 62-es módosító mellette. Ellene. Köszönöm. A 62-est elfogadtuk. 64-es módosító mellette. Azonos a 64-es, a 65-össel, tehát mellette kiszavaz ellene tartózkodik, két módosítót elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene tartózkodik, 15-öst elfogadtuk, 66-os mellette, ellene tartózkodik. A 66-ost elfogadtuk, 67-es mellette, ellene tartózkodik, a 67-est elfogadtuk, 68-as mellette, ellene tartózkodik, a 68-ast elfogadtuk. 69-es mellette. Ellene. Tartózkodik. 69-est elfogadtuk. 70-es mellette. Ellene. Tartózkodik. A 70-est elfogadtuk. 71-es mellette. Ellene. Tartózkodik. A 71-est elfogadtuk. 72-es mellette. Ellene. Tartózkodik. 72-est elfogadtuk. 73-as. Á, ah, igaz, igaz, igaz. Ez egy nyelvi módosító, erről nem kell szavaznunk. Ötös kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Ötös kompromisszum elfogadva, hatos kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodik. A hatos kompromisszumot elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Mellette Ellene. Tartózkodik. Hedest. Elfogadtuk. 19-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogad, elfogadva a 19-es 20-es mellette. Ellene. Tartózkodik. A 20-ast elfogadtuk. 21-es mellette. Ellene tartózkodik, a 21-est elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik. A 22-es módosítót elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik. A 23-ast elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik. 24-est elfogadtuk. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodik. 25-öst elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik. A 30-est elutasítottuk. Huszonhatos módosító. Mellette. A 26-os módosító. 26-osról szavazunk. Mellette. Ellene tartózkodik. 26-ost elfogadtuk. 27-es. A 27-es okafogyottá vált, hiszen a 26-ost elfogadtuk. Most 28-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik. 28-est elfogadtuk. 29-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik. 29-est elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodik. 31-es elfogadva. 32 mellette, ellene, tartózkodik. 32-est. Nem világos a 32-es. Tessék, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Á, jól elutasították a 32-est. 33-as mellette ellene tartózkodik, 33-ast elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodik, a 34-est elutasítottuk, 35-ös mellette ellene tartózkodik, a 35-öst elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó. Megnyitom a szavazást a 35-ös módosítóról. Lezárom. 35-ös elutasítva. 36-os. Mellette. Ellene. Tartózkodik. 36-ost elfogadtuk. 37-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik. 37-est elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, a 38-ast elfogadtuk, 39-es mellette, ellene tartózkodik, 39-est elutasítottuk, 41-es mellette, ellene tartózkodik, 41-est elutasítottuk, 43, 42-es el mellette, ellene tartózkodik, a 42-est elutasítottuk, 43-as mellette, ellene tartózkodik, 43-ast elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodik, a 44-est eh, eh, elfogadtuk, most elektronikus módon szavazunk a teljes jelentésről. Lezárom a szavazást. 47 mellette. Senki nem tartózkodott, senki nem szabadta le. Gratulálunk a témafelelősünknek, gratulálunk. Akkor folytassuk. A ellene vagy mellette vagyunk a tárgyalások megkezdésébe és mandátum megadására. Ezt elektronikus úton szavazunk erről, mellette, ellene. Megnyitom a szavazást a mandátumról. Lezárom a szavazást. Ez jó. rendben. Lezárom a szavazást. Hm. 41 mellette, ellene 2, megvan a tárgyalási mandátum. Ö, gratulálok Peter Lundgrennek. Most pedig folytatjuk. Allez, nous continuons, nous continuons. Akkor folytassuk. A következő jelentés, Lucy Anderson jelentése, a határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról. Az első kettőt visszavonták, úgyhogy akkor a, az egyes módosítóval kezdjük. Igen, nem, tartózkodás, nem világos, úgyhogy ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A következő, a 40-es módosító, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 205-ös, a 40-est szeretnék ellenőrizni, jó, akkor megnyitom a szavazást a 40-esre. Lezárom. A 40-est valóban elfogadtuk. Ezért ellenőriztük. Köszönöm szépen. Tehát akkor a 205-ös. Igen. Ez most akkor e, így e, okafogyottá válik a hármas kompromisszum, igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. A következő A négyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A következő kom- nyolcas kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk a nyolcast, jön az ötös Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. Kérem akkor a módosító, szóbeli módosítót a 23-as kompromisszumhoz. Van-e bárkinek kifogása a szóbeli módosító indítványa kapcsolatban? Úgy látom nem akkor szavazhatunk a 23-as kompromisszumról. Igen? Tehát most a 23-as egészéről, igen? Nem. Tehát ki akarja a 23-as kompromisszumot támogatni? Igen, ki van ne, ellene, nem? A 23-asnál tartunk. Karim, nem, nem lehetne ö, részenként szavazni róla? Nos. A, most az a dolgunk, hogy a 23-as kompromisszumról szavazzunk. Itt ebben ennek része a lehetséges módosító. Ezzel kapcsolatban nem volt senkinek eh, kifogása, úgyhogy a 23-as részévé vált. Tehát ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Igen. Ne. Tehát ki támogatja, ott tartunk. Ellene tartózkodás. A hatost elutasítottuk. Az azt jelenti, hogy hogy módosítónként kell végigmennünk az egészen. külön-külön. Tehát nézzük. 66-os. Imko 66, egyetlen egy szavazással, az Imko 66-ig. Igen, tehát az összeset kitámogatja, ki van ellene. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum. kilences es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 88-as igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Hármas igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük a négyes módosító indítványt, megnyitom a szavazást. Lezárom. 29 igen szavazattal, 18 nem szavazattal elfogadtuk. Ötös módosító igen, nem, tartózkodás elfogadva. Tizenhármas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 89 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 158-as, igen, nem, elutasítva, a 158 est elutasítottuk, a 14-es kompromisszumról szavazunk. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A 14-est elfogadtuk, 15-ös jön, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A következő a százas módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Öt, Imko 5 igen, nem, tartózkodás. Imko 5-öt elfogadtuk, 16-os igen, nem, tartózkodás. 16-ost elfogadtuk. Imko 7, igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 109-es igen, nem, tartózkodás. Nem világos, úgyhogy ellenőrizzük. A 109-est megnyitom, lezárom, Világos, hogy nem volt világos. Elutasítottuk. 18-as kompromisszum igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum igen, nem. Tartózkodás. 19-est elfogadtuk. 119-es igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hoz ellenőrizni akarják? Jó, akkor 119-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. A 119-est elfogadtuk. 20-as komprom... Igen. Nem. Tartózkodás. A 20-ast elfogadtuk. 20-as kompromisszumot. A következő a 21-es kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Imko 13. Igen. Nem. Tartózkodás. Imko 13-at elfogadtuk. 22-es kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. A 22-es kompromisszumot elfogadtuk. A következő a 133-as. Igen. Nem. Tartózkodás. 133-at e, elfogadtuk. 24-es kompromisszum igen, nem tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os kompromisszum igen, nem tartózkodás. A 26-ost elfogadtuk. 27-es kompromisszum igen, nem tartózkodás. Elfogadtuk. A következő a 28-as kompromisszum igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. Imko 20-as, igen, nem, tartózkodás. Imko 20-at elfogadtuk. 29-es e, kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 22, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 25, igen, nem, tartózkodás, azt hiszem, ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük inkább. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az IMCO 25-öt elutasítottuk. Elektronikusan szavazunk a zárószavazásként. Lezárom a szavazást. 43 igen, 3 nem szavazattal Anderson asszony jelentését elfogadtuk. Köszönjük. A következő, amiről szavazunk, az elektronikus szavazás, a, meg, a tárgyalási mandátumról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 42 igen, egy nem szavazattal meg is kapta a tárgyalási megbizatást. Gratulálunk, Anderson asszony, sikerült elfogadtatni. Akkor nem tudom, hogy kíván-e szólni valamit az előadó. Köszönöm szépen ezt a megbizatást és a szavazás eredményét hű, teljesen hitelesen és a szavazás eredményéhez hűségesen viszem a tárgyalásokra és a következő plenárison plenáris szavazásra kerül. Köszönjük szépen, megjegyezzük, akkor folytassuk. A következő No avec le rapport de M. Bassécoute. Bassécoute jelentése következik. Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája címet viseli. 59 oldal, remélem felkészültek rá. Egyes kompromisszum támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Tovább lépünk a kettes kompromisszumra mellette. Ellene tartózkodás. Ezzel elfogadtuk a kettes kompromisszumot. Hármas kompromisszum támogatja. Ellenszavazat tartózkodás. Ezzel elfogadtuk. Hatvankettes módosító mellette ellene tartózkodás. A 62-est elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás. Az 55-öst elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. A 4-est elfogadtuk. 4-es kompromisszumot. Ezzel tovább lépünk a 72-es módosítóra támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás. A 72 es elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizni kell. Elektronikus szavazás útján a 73-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. 73-as nem fogadtak el. 75-ös mellette ellene tartózkodás. A 75-ös úgy szerint, úgy gondolom elfogadtuk. Ellenőrizni szeretnék-e? Mindenki szavazott? 75-ös. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, és ezzel elfogadtuk. 75-öst elfogadtuk. Ezzel az NV 47-es, mellette ellene tartózkodás 47 es elfogadó. 89-es a mellette ellene tartózkodás eléggé meg vagyok győződve arról, hogy nem fogadtuk el. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk az ötös kompromisszumot. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás. A hatost elfogadtuk. Harmincnyolcas az Envitől, második rész. Mellette ellene tartózkodás. Envi 38 asra fogadtuk. 110-es mellette ellene tartózkodás ezzel elutasítva. Hetes kompromisszum. Mellett elfogadva. Van egy kiegészítés a hetes most aki támogatja, jelezze ellene tartózkodás nincs elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum Szavazzunk. Lezárom a szavazást. Ez azt jelenti, hogy a nyolcas kompromisszumot elfogadtuk. A 120-as módosító mellette ellene tartózkodás. 120-ast elfogadtuk. 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizhetjük, ha van, tehát az 136-osról tehát szavazunk. <clears throat> Szerintem elutasítottuk, de szavazzunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 137-es mellette Van der Kampur úgy látszik vonakodik, szavaz. Hm. Tartózkodás. Tehát a 137-est elutasítottuk 138 mellette ellene tartózkodás 130 elfogadva. Szerintem elég világos volt az eredmény, de azért szavazzunk. Lezárom a szavazást. Világos volt. 23-an vannak mellette. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás 9-es kompromisszum elfogadva. es mellette ellene tartózkodás 151-est elutasítottuk. 154-es következik mellette ellene tartózkodás 154-est ezzel elfogadtuk. Tízes kompromisszum támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, a tízes kompromisszumot elfogadtuk. as mellette ellene tal. Nem egészen világos az eredmény. Kezdjük újra. Mellette, ellene, tartózkodás, most már világos, elfogadva. 174-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 174 e 175-ös mellette, ellene, tartózkodás, a 175-ösnél elutasítva. 176-os mellette ellene tartózkodás 176-os ezzel elutasítva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás a 11-es kompromisszumot ezzel elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 194-es mellette ellenet tartózkodás. 184-es elfogadva. Jó. 106-os mellette ellene tartózkodás. 106-os módosító elfogadva. 185-ös mellette ellene tartózkodás 185-ös elfogadva. 186-os mellette ellene tartózkodás 186-os elfogadva 188-os mellette ellene tartózkodás 188-as elfogadva 190-es mellette ellene tartózkodás tehát a 190-est elutasítottuk. Ellenőrizzük akkor, hogyha igény van rá. 190-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Igazok volt. Szűk volt ugyan az eredmény. A 190-est elfogadtuk. 12-es kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 196-os mellette ellene tartózkodás. 196-ost elfogadtuk. 197-es mellette ellene tartózkodás a 197-esnél elfogadva. Envi 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az enviről volt szó. Nos, a alcímről van szó, erről szavazunk mellette, ellene tartózkodás. Elfogadva az alcím. Ennél 8 as mellette nem világos az eredmény. Ki támogatja? Kérem jelezzék. Ellenszavazat. Ezt ellenőriznünk kell van, aki nem igazán jelez. Folyik a szavazás, edmény 8-as. Elég világos az eredmény. 15A kompromisszus mellette ellene tartózkodás. A 15-át elfogadtuk. A 15-ös kompromisszum ezek után mellette ellene tartózkodás 15-ös kompromisszumot elfogadtuk. 211-es mellette ellene tartózkodás. 211-est elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 229-es mellette ellene tartózkodás. 229-est elfogadtuk. 230-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 231-es mellette ellene tartózkodás 231-es elfogadtuk. 233-as mellette ellene tartózkodás 233-as elfogadva. Most átlépünk egy néhány ponton. Envi 48-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva ellenőrizni kell. Envin 1-8-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es az Envitől mellette ellene tartózkodás. Tehát a 49-es Envitől elfogadva. 243-as mellette ellene tartózkodás 243-as elutasítva. NV60-as mellette ellene tartózkodás. Az NV60-as elfogadtuk. 232-es mellette ellene tartózkodás 232-est elutasítottuk. NV 54-es mellette ellene tartózkodás. NV 54-est elfogadtuk. Preambulum bekezdés H mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez az NV 50-es következik, az első részéről szavazunk mellette, ellen tartózkodás az egyest elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodás a harmadik részt elfogadtuk. A többire ezek után nem kell szavazni. 152-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 247-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az NV 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV 55-ös mellette ellene tartózkodás. Az NV 55-öst elfogadtuk. NV 57-es mellette ellene tartózkodás. NV 57-est elfogadtuk, NV 59-es mellette ellene tartózkodás, az 59-est elfogadtuk, NV 61-es mellette ellene tartózkodás, az NV 61-est elfogadtuk. NV, eh, külön ezzel lezárjuk, 255-ös mellette ellene tartózkodás 245-ös elnézést elfogadva. 248-as mellette ellene tartózkodás 248-asnál tartunk elfogadva. 249-es mellette ellene tartózkodás a 249-est elfogadtuk. Ezzel a következő terület, folytatjuk. A 63-assal mellette ellene tartózkodás. A 63-ast elfogadtuk. Ezzel tovább lépünk a 17-es kompromisszumra, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk a 17-es kompromisszumot. Van egy kiegészítése is ennek. Ki támogatja a kiegészítést mellette, ellene? Hát nekem nem derült ki az eredmény most. Tudom, hogy különböző módon szavaztak ebben az kérdésben. A 17-es kiegészítése, 17-es kompromisszum kiegészítése. Szavazzunk. Fim van der Kampur, a 17-es kompromisszumról szavazunk, annak a kiegészítéséről pontosan van szólva. Egy kiegészítés, tehát egy kompromisszumhoz az a tét. Mindenki megértette, miről szavazunk elektronikus úton? Lezárom a szavazást ezek után. Elutasítottuk a kiegészítést. Tehát a kompromisszum kiegészítés. Ezzel tovább lépünk. ...272-esre. Első rész ki támogatja. Ellenszavazat tartózkodás. Az első részt elfogadtuk, második mellette ellene tartózkodás. A második részt elfogadtuk. Ellenőrizzük a második részt. Megnyitom. Lezárom a szavazást. 23-22 arányban elfogadva, tényleg el lett fogadva. Tehát a második rész is el lett fogadva. 278-as mellette ellene tartózkodás 278-as elfogadta, 279-es mellette ellene tartózkodás 279-es elutasítva 273-as mellette ellene tartózkodás, a 273-as elutasítva 274-es mellette ellene tartózkodás a 274-esnél elutasítva 275-ös mellette ellene tartózkodás a 275-ösnél elfogadva 280-as mellette ellene tartózkodás 2008-as elfogadva. Ezzel tovább megyünk. Ellenőrzést szeretnének? Akkor a 280-ast ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom a szavazást. A 280-ast elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egy következő módosító a 292-es mellette ellene tartózkodás 292-es elfogad, 293-as mellette ellene tartózkodás 293-ast elutasítottuk, 302-es mellette ellene tartózkodás a 302-es módosítót szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást 302-essel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. A, elutasítva. 295-ös mellette ellene tartózkodás, a 295-öst elutasítottuk, 296-os ezek úgy. 296-os tehát, mellette ellene elfogadva. 19-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás, a 19-es kompromisszumot elfogadtuk, ennek van egy kiegészítése is egyébként, ki támogatja ezt a kiegészítést mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Folytatjuk. 301-essel mellette ellene. Nos, mindenki eljutott oda? 301-est újra kezdjük mellette. Ellene tartózkodás a 301-esnél. El, három, elfogadva 307-es mellette ellene tartózkodás a 307-es elutasítva. 334-es mellette ellene tartózkodás a 334-es elutasítva. 303-as mellette ellene tartózkodás nem egészen világos. Az eredmény számomra megnyitom az elektronikus szavazást. 303-as. Lezárom. Elfogadva. Folytatjuk a 304-es mellette. Ellene tartózkodás. A 304-es elutasítva. 333-as mellette ellene tartózkodás. 333-as elutasítva. 305-ös mellette ellene tartózkodás. A 305-ös elfogadva. 306-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 308-as mellette ellene tartózkodás 308-as, tehát elutasítva 309-es mellette ellene ki van tartózkodás 309-es elfogadva ellenőrzést szeretnének, akkor megnyitom a szavazást. 309-es. Lezárom a szavazást. Tényleg elfogadtuk. 310-es mellette. Ellene. Tartózkodás. 310-es elutasítva. 312-es mellette ellene tartózkodás 312-es elfogadva. Ezzel tovább lépünk a 21-es kompromisszumra. Ki támogatja ellenszavazat, tartózkodás. A 21-es kompromisszumot elfogadtuk. Ezt ellenőrizni szeretnék? Jó, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igazuk volt, a 21-es kompromisszumot nem fogadtuk el. Ezek után szavaznunk kell az NV11-esről, a második részéről az MV11-esnek egyetértenek ezzel, így igen, akkor Krisz támogatja. Ertugur, úgy látom elakadt, és az első részben nem szavazunk, ott szerepel. Ki támogatja? ellenszavazat. Nos, szerintem elektronikusan jobb ezt ellenőrizni, ha nincs kifogásuk ez ellen. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nincs elfogadva. Nem fogadtuk el tehát. Folytatjuk is. 335-ösről. 342-esig egyben szavazunk. Blogban szavazok mellette, ellene. Tehát az összeset elutasítottuk ezek után. 345-ös a következő, mellette ellene tartózkodás, a 345-öst elutasítottuk. Ezt ellenőrizni szeretnék, jó? Akkor megnyitom a szavazást a 345-össel kapcsolatban. ös tehát. Lezárom a szavazást. 29 ellen szavazat, tényleg elutasítottuk. 346-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 348-as mellette ellene tartózkodás 348-ast elfogadtuk. Ezzel rátérünk a 347-esre, az most okafogyott. 343-as, amiről szavazunk. Mellette, ellene tartózkodik. Nem világos az eredmény. 347-es nincs Egyszerűen azért, mert a 348-ast elfogadtuk. Ezért a 343-asról szavazunk, de hát nem volt egyértelmű annak az eredménye, a 343-asról szavaznunk elektronikusan. Lezárom. Elutasítva. 344-es okafogyott, erről nem szavazunk, illetőleg ah, tovább lépünk a 352-esre mellette, ellene tartózkodás 352-es elutasítva. Tovább megyünk a 349-esre mellette 349-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük akkor, hogyha ilyen igény van. 349-es. Lezárom a szavazást. 349-es elutasítva. 350-es mellette ellene tartaszkodás el, elfogadva. 351-es mellette ellene tartózkodás 351-es elfogadva. Folytatjuk a 355-össel. Mellette ellene tartózkodás 355-ös nem fogadtok el, 354-es mellette ellene tartózkodás 354-es elfogadva. Az NV alcíme mellette nos úgy látszik, hogy egy kicsit összezavarodtunk. Tudom, nagyon sokat szavazunk ma. Jó, tehát az Envinél van egy alcím. kitámogatja mellette? tartózkodás elfogadva. Envi 23 as mellette ellen tartózkodás. Ez sem világosra. Szavazunk. Envi 23 as Lezárom a szavazást. Elutasítva. 356-os mellette ellene tartózkodás. Nos. 356 mellett senki sem vesz részt a szavazáson már? Lehet, hogy éppen ön dönt. Akkor ellenőrizzük a 356-ost. Jó, lezárom. Elfogadva. 21b kompromisszum mellette ellene tartózkodás. A 21b kompromisszumot elfogadtuk. 369-es mellette ellene tartózkodás 369-es elfogadva. 370 és mellette ellene tartózkodás 370-es elfogadva. NV 26-os mellett, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 374-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük akkor ezt. Megnyitom a szavazást a 374-essel kapcsolatban. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 375-ös mellette ellene tartózkodás 375-ös elfogadva. 378-as mellette ellene tartózkodás, tehát a 378-ast elutasítottuk. 383-as mellette ellene tartó, 383-ast elfogadtuk. 384-es mellette ellene tartózkodás 384-est elfogadtuk. Folytassuk az NV 28 asról második rész mellette ellene tartózkodás. NV 28-as, második rész elfogadva. Alcím, mellette ellene elfogadva. NB31-es mellette ellene tartózkodás. Az NV31-esnél járunk, elfogadva. NV34-es második rész mellette, ellene. NV34-es második részét elfogadtuk. 390-es mellette, bocsánat, bocsánat, mondja az elnök. Örülök, hogy aktívan követnek, és egyik 22-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás. 22-es kompromisszum elfogadva. Nos, elfogadtuk. 391-es mellette ellene tartózkodás 391-es elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Következő módosító ellene mellette tartózkodik. 401-est elfogadjuk. 402-es. 402-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 403 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 404 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 405 igen, nem. Tartózkodás. 405-öt elfogadtok. 24-es kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás. 24-est elfogadtok. Akkor nézzük a, a 24-es kiegészítését, igen. Nem. Ki támogatja a kiegészítőt? Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Akkor folytassuk a 419-es első rész. Igen, nem, tartózkodás. 419-et elfogadtuk. A következő. Egy pillanat, ez itt mind kiesik. 424, igen nem, tartózkodás, 424-et e, elfogadtuk. A következő, ez is kiesik. 446 igen, nem tartózkodás. 446 első rész elfogadtuk. Aztán a 446 igen, nem 444-nél tartunk. Valaki nem szavaz. Tehát 444 igen, nem. Elfogadtuk. 447 igen, nem. Tartózkodás. 447 elfogadtuk. 448 igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Elutasítottuk a 448-at. 442 igen, nem. Tartózkodás. Elutasítva. Az alcím az envitől igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtunk. Envi második rész. A 41-es második része igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A következő a 462-es, igen, nem, tartózkodás, 462-t elutasítottuk. Ellenőrizni akarják? Akkor ellenőriznük, 462 megnyitom. Lezárom. Igaza van, elfogadtuk, igaza van. A következő a 456-os igen, 65-ös igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. 466 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 42 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 43 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 470. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 472. Igen, nem, tartózkodás, 472-t elfogadtuk ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 471 igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 475 igen, nem. Tartózkodás. Nem fogadtuk el. 476 igen, nem. Tartózkodás. Nem fogadtuk el. 477 igen, nem. Tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. 478 igen, nem, tartózkodás. Nem világos, úgyhogy megnyitom az ellenőrzéshez a szavazást. 479, igen. 478, elnézést, 478. Lezárom. Elfogadtuk. Nos, az egyes módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Tizennégyes, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. NV egyes megjegyzés igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. NV11 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. NV14 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. NV15 igen, nem, tartózkodás. NV 16-os igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. A következő akkor az MVF, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. NDG igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizni kívánják, akkor megtesszük. NVG, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. NVH, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. NVE, igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as, igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 31-es módosító, igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 34-es módosító, igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Most pedig a végére értünk. Nem, bocsánat, az NVM-ről még szavazunk. M, igen, nem, tartózkodás. NVM-et elfogadtuk. Most pedig Szavazásra bocsájtom a teljes jelentést. Megnyitom. Lezárom a szavazást. 25 igen szavazattal, 10 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett Bas Eichhout jelentését elfogadtuk. Monsieur, écoute, vous voulez faire un mot? Écoute úr, szeretne néhány szót szólni, nem? Nous continuons. Folytatjuk. Most pedig a 210-40-es irányelv felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó ö, módosításáról szóló határozat Kezina Meissner asszony tollából, kettes módosító mellette, ellene tartózkodik, kettes módosítót elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodik, hármas módosítót elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodik. Négyes módosítót elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene. Ötöst elutasítottuk. Megnyitom a szavazást a záró szavazásra. Lezárom a szavazást. 42 mellette szavazással ellen szavazat és tartózkodás nélkül nagyszerű gratulálunk. Haladhatunk. Folytatjuk is. Az LK és Marokkó közötti euromediterrán megalapodás a légi szolgáltatásról. Előadunk Rike úr. Mellette vagy ellene szavazunk, egyszerűen. Közvetlenül, elektronikus módon meg is nyitom a szavazást. Le is zárom a szavazást. 44 plusz szavazat mellett senki ellene, senki ö, nem tartózkodik. Gratulálunk bravo, Rike úrnak. Beszélkut úr szeretne szólni? Tessék öné. Uh, Elég, notre collègue prend la parole. Kollégánk szót kér, kérem hallgassák. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, azt szeretem volna javasolni, hogy több oknál fogva is halasszuk el. Először is egy egyórás szavazás lett volna, és úgy látszik, hogy már azért túl vagyunk a, a határidőkön. Hogyha most az emberek kimennek és elmennek, az nem lesz jó a demokrácia szempontjából sem. Másodszorban tudjuk azt is, hogy ez a jelentés és a kompromisszumok nagyon zavarosak még. Úgy gondolom, hogy rengeteg kompromisszum ki is esik, úgyhogy nem lesz olyan hosszú a szavazás, nem hiszem, hogy készen állunk rá. Elhoz, elhalaszthatjuk, de akkor látni fogjuk, hogy nem tudunk az envi szavazásra elkészülni. Ez egy, a megújuló, az envi 23-án fog a véleményéről szavazni. Transz, a TRAN nem szavazhat előtt, de az ITRE szavazásához még időben vagyunk. Ő a, a fő ö, ö, szakbizottság, ahol az envinek van hatásköre, Nos, semmiképpen nem tudnánk befolyásolni a jelentéstervezetet, ez a negatív oldala, de ettől olyan bonyolult az egész, és ezért mondom, hogy jobb lenne, ha nem most szavaznánk. Ez csak javaslat, hogyha más akarna folytatni, akkor nekem az is jó, de de megint egy nagyon hosszú szavazásunk lesz akkor. Alors, je vais demander les avis. Akkor megkérdezem a különböző véleményeket most. Szelini úr. Ma la, la, la proposta di rinvio del voto per noi... Nos, az remek a javaslat, hogy halasszuk el. Én is helyesnek tartom. A az itrében van a baj, nem nálunk, és nagyon jó lett volna, hogyha teljesen egyértelmű megbizatást kapnak az állásfoglalásra. Én is azt támogatom, hogy ha, ha szalasszuk el. Revodelvó asszony, megértem az aggályokat azok részéről, akik nem tudnak tovább maradni. Sajnálom, hogy ilyen sűrű volt a napirend. rend az igazán sajnálatos, és ezért nem tudjuk támogatni a jelentéstevő javaslatát, hogy ha ma nem szavazunk, akkor az Envivel már nem leszünk igazán párhuzamos pályán megértem az aggályokat, tehát a teremben néhányan el kellett, hogy hagyják a termet, viszont én azt gondolom, hogy sűrű a napirendünk itt a Trondban, és tartjuk ahhoz magunkat. Pontosítást szeretnék kérni. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban ugyanis a közlekedési kizárólagos jogokról van szó. Ugye? Nem? Egyszer, Foster asszony. Yeah, just a brief point. Röviden. Nagyon nehéz egy ilyen leszavazó le, szavazólistát összeállítani, ezt mindenki, aki volt jelentéstevő tudja. Eckhart úr első jelentése 40 oldal volt, és nem nincs elég kompromisszum benne. Én szerintem igenis javasoljuk azt, hogyha van valakinek kezdeményező jelentése, és ezt be tudná ide nyújtani, akkor még több kompromisszumot lehetne több munkával, kapni, és akkor egy olyan jelentésünk lenne, ami nem ennyire kétségbe esett. Nem baj, szerintem mondjuk szavazhatunk róla, csak ha az előadó még egyszer valamilyen fajta megállapodásra megpróbálod törekedni, ezt ma nem fogjuk tudni meg csinálni, nem tudjuk elérni. Eh, szerintem ez lenne jobb, bár szívesen szavazok, ha mások is akarják. Euh? Köszönöm. Ki az ernyék előadó az uh, Aldénál? Tessék, öné a szó árnyék előadó Elnök asszony, én értem, hogy van olyan politikai frakció, amelynek problémája van ezzel, nekünk nem. De van előnye is eh, annak, hogyha most szavaznánk az Envi előtt. Úgyhogy annak függvényében, hogy van a Strasburgi ülésen majd egy ilyen kis rés, ahol tudunk szavazni, akkor csináljuk ott. Elé, Madame Ayuto! Ayuto asszony, tessék. Mint, Nagyon röviden. Szerintem az indokolás, tehát uh, hogy azért szalazzuk el, mert késő van, az nem igazán helyes, nincs értelme annak, hogy ma elhalasszuk, vagy megszakítsuk a szavazat. Ha politikai ok van, arról beszélhetünk, de csak azért, mert lassan elszivárognak az emberek, szerintem az nem igazi ok. Elnézést kérek. A GUA véleményét nem hallottam még. Merzsa, tessék. Okay, we are speaking csak beszélünk és beszélünk. Úgyhogy kezdjük el a szavazást, és aztán menjünk haza. Szerintem ennyire egyszerű a dolog. Akkor most szavazok. Kiszavaz mellett, hogy elhalasszuk a szavazást. A jelentés szavazásának elhalasztása mellett ellene hát ez pedig világos volt, ki szavaz amellett, hogy ma szavazzunk a jelentésről. Ki mondja azt, hogy igen, ma szavazzunk a jelentésről. Ki mondja azt, hogy ne. A többség nemet mondott. Ez azt jelenti, hogy Bász Ekut jelentését későbbre harasztjuk, a következő ülésen fogunk róla szavazni. Titkársággal vegye fel, kérem, a jelentéstevő a kapcsolatot, hogy egy időpontot találjunk Telicska úr. Elnök asszony, azt hittem, hogy lesz majd egy második szavazás. Ez lett volna a javaslatom. Én azt mondtam, hogy az envi előtt szavazzunk. Tudom, hogy hétfő este ö, lezárul, de nem lehet azt megelőzően szavazni. Szerintem teljesen jogos az, hogy a véleményt megvárva akarjunk szavazni. Amikor egy kolléga beszél, kérem, tartsok azt tiszteletben. Kérném, hogy Telicska urat hallgassuk meg. Kérem, ö, legyenek tiszteletteljesek egy kolléga irányába Telicska úr, tessék, mondja el. Köszönöm, elnök asszony. Azt hittem, hogy szavazunk arról, amit javasoltam. Tehát, hogy szavazzuk meg, hogy az envi szavazás előtt szavazunk. Tudom, hogy hétfőn szavaz az envi, de én azt kérem minden kollégától, minden frakciótól, hogy, hogy az envi előtt szavazzunk, mert ha nem, akkor nem mondom, hogy értelmetlen lenne, de akkor már csökken a mi szavazásunk, álláspontjunk eh, relevanciája. Monsieur, écoute, Szerintem most azt mondhatjuk, hogy jó a javaslat, hogy próbáljuk meg, mert tudjuk, hogy a bizottságoknak nagyon eh, szoros a menetrendjük hétfő este Strasbourgban. Dönthetünk erről, de azt hiszem abban egyetértünk, hogy próbáljuk meg, de kevés lehetőség van rá, mert az Envi azon a hétfőn este fog szavazni. De talán van arra mód, hogy előtte szavazunk, úgyhogy Telicska úrnak a, támogatá, a javaslatát igenis támogatom. Szerintem ezt meg kellene nézzük, hogy mikor. Alors on va tout faire pour essayer... Minden megteszünk annak érdekében, hogy a jelentéséről még Az Envi szakbizottság. Miért az idrét mondja itt mellettem az úr? Az, az itre az érdemben felelős, de azelőtt az MB volt a felelőse témáért, úgyhogy kérem a titkársággal vegye fel a, szó, vegye fel a kapcsolatot, hogy a jelentés szavazatát, szavazá, jelentésről szóló szavazást meg tudjuk szervezni még hétfő este előtt. Köszönöm.

Ceux qui veulent quitter la salle le font en silence. Kérem szépen, akinek el kell hagyni a termet, azt csöndben tegye. Most folytatjuk tehát a munkánkat egy eszmecserével, mégpedig a mobilitás politikai és közlekedési főigazgatósággal fogunk eszmét cserélni a mobilitási csomagról, a belső piaci és szociális aspektusokról, ez az egyik tematika. Kérem, akik ki akarnak menni, azok ezt csöndben tegyék. Köszönöm. Ez így már mindjárt jobb. Mint önök is tudják, Violetta Bulcs biztos a plenárison május 31-én, valamint a Transzakbizottságban június 19-én magát a csomagot bemutatta. A MOVE főigazgatósággal fogunk ma eszmét cserélni, aztán pedig egy ample közös meghallgatást október 16-án szentelünk a témának, majd pedig saját meghallgatást november 22-23-án tartunk a témáról. Ezen eszmecserék majd a jelentéstevőinket a munkájukban segítik a jelentésük kidolgozásában januárig. Azt javaslom, hogy az eszmecserét két részre bontsuk. Először is a belső piaci és szociális aspektusokat járjuk körül, aztán pedig a közúti útdíjakra térjünk majd át. Ezért most azonnal meg is adom a szót Werner asszonynak, itt van, ugye, Werner asszony? Jó napot kívánok! Kérem, fáradjon ide mellém a pulpitusra. Nem, ott szeretne maradni, jó. Ő tehát a MOVE főigazgatóságot képviseli, a piaci szociális kérdéseket, piaci hozzáférési és szakmai kérdéseket, ö, ö, ö, a sofőrök kiküldetését, vezetési időt fogja most nekünk prezentálni maximum 10 percben. Azt követően majd a jelentéstevők, majd az árnyék előadók kapják meg a szót, és azoknak is megadom természetesen, akik szeretnének szólni. Rendkívül politikailag áthatott témáról van szó, a vetület függvényében igen sokan lesznek majd, akik szót kérnek, kérem mm, szólásra már most jelentkezzenek, és azt is kiemelném, hogy körülbelül, hát kicsit kevesebb, mint két óránk van erre az eszmecserére, hét jogalkotási tervezettel kapcsolatban, úgyhogy minden kollégát arra kérnék, hogy röviden szóljanak. Annak érdekében, hogy valóban válaszadásra is lehetőséget nyújthassunk. Werner asszonyé tehát a szó, annak érdekében, hogy röviden tárja elénk 10 percben a bizottság javaslatait e tematikában. Tessék, öné a szó. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mm, jó itt nekem. A tímem, stábom itt vesz engem körül. Ma tényleg azért vagyunk itt, hogy minden részletekbe menő kérdésre megválaszoljunk. Mint önök is tudják, ezt a kezdeményezést május 31-én fogadta el a bizottság egy nagyobb csomag része Europe on the Move, Európa mozgásban a tiszta versenyképesség és a mobilitása ami a cél volt, hogy egy szélesebb perspektívából közelítsük meg a kérdést, és teljes mértékben vizsgáljuk át a közúti közlekedést, milyen kihívásokkal találkozunk, hiszen rengeteg változás van, új üzleti modellek, új technikai modellek, fenntarthatóvá teszik ezt, fenntarthatóbbá a, a közlekedés, de természetesen új minőség is jelentkezik. Meg kell nézni ezt az üzleti modellet és a kihívásokat együtt. Óriási változások vannak a mobilitásban. Természetesen a kötelezettségvállalásunk is van, hogy klímacélokat elérjünk, illetőleg, hogy szociálisan fair, tisztességes ágazatot alakítsunk ki. Ezek a közötti javaslatok egy megközelített megközelítés, egy, egy kiegyensúlyozott megközelítést jelentenek, és úgy döntöttünk, hogy a vitánk első részében ezzel foglalkozunk. A cél az volt, az általános cél, hogy elősegítsük a hatékony és versenyképes és versenyen alapuló egységes piacot, tisztességes munkafeltételeket ezen a területen dolgozók számára mindenek előtt a sofőrökre gondolunk. Természetesen vannak környezeti célok is, amiket el kell érni, ez az infrastruktúrális területen rendkívül fontos, illetőleg a digitalizáció szerepe a szektorban, ez lesz a második forduló aztán, ami pedig a szociális és az egységes piaci vetületet illeti, itt fontos kérdéseket kell még megbeszélnünk és megvitatnunk ezért aztán rengeteg javaslatot megvizsgáltunk, és a, még a parlamenti választások előtt, az európai parlamenti választások előtt szeretnénk egy felgyorsított folyamat következtében eredményre jutni és elfogadni javaslatokat. Van egy másik kezdeményezés csomagunk is, ez egy második mobilitási csomagot jelent, aminek a célja az, hogy november 8-án terjesszük elő első lépésben, aztán van egy másodlagos jogalkotási és nem jogalkotási javaslatcsomagunk is, az egyik a tiszta járművek eh, irányelve eh, felvizsgálata, a, aztán a busz és eh, autóbusz piacon is vannak fontos lépéseink, aztán az egyéni személy kocsival történő utazás, aztán a megfelelő infrastruktúra kialakítása a fel, a, az elektromos járművek feltöltésére, aztán két másodlagos jogalkotási lépés következik az elektromos feltöltési infrastruktúra kialakításában, és utoljára, de nem utolsó sorban tudom, hogy önöket is érdekli ez a kombinált közlekedés irányelv, ami szorosan összefügg a kabotás szabályozásával. A legfontosabb elemek a javaslatainkban, és tényleg tényleg igyekszek rövidre fogni a kabitást, illeti a célunk az, hogy egyszerűsítsük a szabályokat, egyszerűen könnyebb lesz őket így végrehajtani. A célunk nem az, hogy tovább nyissuk, vagy zárjuk a piacot, nem ezzel foglalkozunk elsősorban. Nagyon alaposan megnéztük, hogy megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki. A hatásvizsgálatunkban egyébként ez elolvasható. Foglalkozunk a postafiók cégekkel is, és erősíteni kívánjuk a vállalatok alapításának kritériumait egy adott országban, ha, ha egy adott országban akarnak működni, és szorosabb igazgatási együttműködést szeretnénk a tagállamok között, hogy a monitor és az ellenőr, monitoring és az ellenőrzés jobban működjön és itt vannak a, a kis teherautók, ezek és a szabályok alá kell, hogy essenek, még mindenek előtt, amikor mm, képzettségről, végzettségről beszélünk, tudjuk, hogy eh, ezek nem nagy teherautók, de azért egyfajta professzionalizációt szeretnék ezen a területen is elérni, hiszen óri, rengeteg panasz eh, született arra vonatkozóan, hogy kis teherautókat eh, arra használják, hogy kikerüljék a nagy teherautókra vonatkozó szabályokat ide tartozik még a szállítók rugalmasságának lehetőségtétele a bérelt autók vonatkozásában, és hiszen itt szezonális igények is felmerülnek, amikhez rugalmas módon kell tudni alkalmazni. A jogbiztonság erősítése és a megfelelő munkakörülmények érdekében elő kell írni egy pihenést erre megfelelő szállás helyen ez, a viták már megkezdődtek a tanács szintjén, egyébként meglehetősen előre haladott viták ezek időközben, meg kell nézni a biztonságos parkolás lehetőségét is, hiszen ez a megoldás része kell, hogy legyen. Van Dalen úr, az egyik képviselő lehetővé tette, vagy kért bennünket, hogy egy kísérleti projekt keretében készítsünk egy tanulmányt Természetesen éppen a legjobb időben készül ez a tanulmány, meg a jövő év elején. Aztán vannak módosítások a heti pihenőidőt tekintve a sofőrök vonatkozásában, és illetőleg, hogy hogyan kell lehetővé tenni a hazatérés számukra, ez megint csak a rugalmasság kérdése, a vállalatok a sofőrök számára meg tudják szervezni az utazásokat, de javítani kell a munkafeltételeket is, hogy a szabadidő és a munka megfelelő egyensúly alakuljon ki. Ez hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, és szeretnénk a szakmát is vonzóbbá tenni. Tudjuk, hogy hiány van sofőrökben egyes országban. Konkrét feltételekre teszünk ki javaslatot a kiküldetés területén konkrét szabályokat szeretnénk a nemzetközi közúti közlekedés vonatkozásában. Az Európai Bizottság nem kételkedik abban, hogy kiküldetési irányelvet alkalmazni kell a közúti szállításra is, és látni kell, hogy vannak sajátos vonásai ennek a területnek. Bizonyos adminisztratív elvárásokat meg kell fogalmazni, ahol figyelembe vesszük a szektor elvárásait és sajátos körülményeit. Aztán a végrehajtása az utolsó pont, a, ehhez erősíteni kell az igazgatási együttműködést a nemzeti hatóságok között ebben az összefüggésben erőteljesen támogatjuk a digitális dokumentumok használatát használatát és fejlesztését. adminisztratív költségek eh, merülnek, eh, merülnek fel természetesen a szállítmányozók számára. Vannak, eh, és a jelenlegi körülményeken tudunk javítani egyébként 3 és 5 milliárd euróról beszélünk egy 15 éves időszak alatt, ami költségként jelentkezik. A, nézzük meg most a folyamatot, mint elnök asszony elmondta, a plen, a bizottság, amikor elfogadta, akkor a plenáris elé visszük a kérdést. Egyébként esélyt szeretnénk kapni hogy arra, hogy kérdéseket tegyünk fel főigazgatónknak, és több lehetőségünk volt, hogy az előadókkal is találkozzunk, és így előkészítsük az anyagot. Azt hiszem, hogy szinte napi szinten találkozunk a parlamenttel, különböző szintű kérdések megvitatására, a tanácsban pedig szeretnék, szeretném elismerni az észtelnökség munkáját. Megkezdték igen intenzív módon a munkát meglehetősen komoly eredményeket sikerült elérni a szociális és az egységes piac kérdésében. Egy átfogó haladási jelentést szeretnénk készíteni, és a december 5-én a közlekedési miniszterek találkozóján alkalmas lesz ez már a vitára, és egy általános megközelítést szeretnék kialakítani, amit júniusban a következő szemeszteren a bulgár elnökség alatt el lehet talán fogadni, és utána a tanács trilógus keretében folytathatná a munkát. A szeptemberi tanácson egy orientációs vita lesz a mm, roadcharging kérdésében egyelőre egy kicsit lelassult ez a folyamat, és kompromisszumos megoldásokra számítunk a tagállamok körében bizonyos területeken. Ide tartozik például az előírások, a, a vállalat alapításra, a postafiók cégekre gondolunk, de ide tartozik a kisterautók kérdése is, a tahográf jobb használata egy fontos kérdés, a végrehajtás, a során a tagállamok együttműködése. Ezek a nagy témák nem lepődünk meg, hogy a szabotás ügyében elmélyített vitára van még szükség. Azt gondolom, hogy ez konstruktív atmoszférában folyik ez a vita. Úgy vélem, hogy kreatív megoldásokat tudunk majd találni, hogy a rendszer szintű kabotást kezelni tudjuk. Ami a szociális javaslatokat illeti, azt hiszem, hogy itt van egy közös terület, például a kabinokban, utasfülkében történő alvás, illetve a hazautazás. Itt úgy tűnik, hogy a tagállamok erről már tárgyalnak. Természetesen a szociális kérdések is fontosak. A tanácsi vitán, amikor a kiküldetésről beszélünk, úgy arra számítunk, hogy az EBSZKO tanácson október 23-án ez egy téma lesz. Tegnap egyébként a Koreperben volt vita eszmecserre erről, és két blokk, két tömb alakult ki a tagállamok körében. Nos, ez az oka annak, hogy annyira örülünk, hogy ma itt lehetünk, ráadásul ilyen nagy számban, és szeretnék minden kérdésre és minden kérdésre válaszolni, hiszen önök a legmegfelelőbb szakbizottsága a környezeti és foglalkoztatásival együtt, hogy konkrét, konstruktív vitát indíthassunk el. Szeretném még egyszer megismételni, hogy a bizottság célja az, hogy a lehető legtöbb több jogalkotási javaslatban megállapodjunk és azt elfogadják, és mindezt még az, ennek az Európai Parlamentnek a, a ciklusának a végének, e, vége előtt e, megtörténjen. Az uniós beszédében Juncker elnök úr is kérte a gyors elfogadást. Kevés időnk van, készek vagyunk persze válaszolni a kérdésekre, akár most, de szívesen válaszolunk a kérdéseikre írásban is, mert valóban nincsen idő arra, hogy minden részleteset, részletet végig tárgyaljunk. Köszönöm szépen. E, széleskörű, méreható elemzésért és prezentációért az időnk sürget, ezért azonnal meg is adom a szót mindazoknak, akik feliratkoztak a listára. De Grande úrral kezdem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, eh, Spanyolországból jöttem ma, pont ezért a megbeszélésért, de ha lehet, azért szeretném elmondani, hogy a spanyol alkotmány ünnepélyesen kijelenti, hogy minden spanyol számára egyformán biztosítani kell az alkotmányban garantált jogokat. Nos, pont ez a közlekedés célja is, és ebben a, ennek a mobilitási csomagnak is. Úgy gondolom, hogy a erősebb, integrált intermodális és intermodális közlekedésre van szükség. A munkavállalói jogok javítása, kevesebb kibocsátás, ezek mind olyan alapelvek, amelyeket mindannyian osztunk, támogatunk, de persze azért a sorok között is olvasni kell tudni, rövid leszek természetesen. A heti pihenőidő, ahogy a bizottság is mondja, nagyon fontos, azt meg kell vizsgálni. A pihenőidők, ez még tovább, a pihenőidő még nagyon sok további kérdést fog majd felvetni a megfelelő elszállásolás, szanitér, a higiénés körülmények, nos, ezek mind fontosak. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondol a bizottság az elszállásolási lehetőségről. Akarja ellenőrizni? Mert el tudom képzelni, hogy van olyan szálloda, ami rosszabb, mint a, a fülke, a vezetői fülke. A kihelyezés rendelkezései nem arányosak, és a kiküldött munkavállalók joga, jogait nem tud, illetve munkaidejét nem tudják megfelelően szabályozni. A közlekedés terén azt hiszem aránytalanságokat okoz. A következő a, a piachoz való hozzáférés. Nemzeti szinten küszöbértékeket határoztak meg, amely a 3,5 tonna alatti járművekre is alkalmazandó. Kérdezem a bizottságtól, mi, a, mi ennek az oka, hogy akarják ezt megoldani. Végül pedig, mivel nagyon kevés idő van, egy általános kérdésem lenne, politikai kijelentés igazából, de a, az összevont javon, javaslatok a mobilitási csomagban a, korlátozni fogják a versenyképességet. Egyértelmű, hogy a gazdagabb országok nyertesei lesznek ennek, a szegényebbek pedig a vesztesei. A javaslat véleményünk szerint aszimmetrikus hatással lesz és igazságtalan. Amit korábban is mondtam az igazságosággal kapcsolatban, nos, azt itt is érvényesíteni kellene ennél a csomagnál. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm, Nielsen úr a Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Meg kell, hogy mondjam, hogy eh, Juncker urat eh, idézve, ne feledjük el, hogy többször az EU-ban nem engedhető meg a szociális dömping, és ez jó kiinduló pont. Különösen akkor, amikor az ilyen kérdésekkel foglalkozunk. Úgy gondolom, hogy ezért aggasztó, hogy üzleti modellekről beszélünk. Olyan üzleti modellekről, melyek célja a különböző országok között válogassanak a cégek, és azt válasszák, ahol alacsonyabb a, az adó, vagy a költségszint. Ez a szociális dömping. Ez ellen fel kell lépni. Meg szoktam nézni Ismerem a, ezeket a postaláda cégeket, hogy hogyan lehet a javaslatot az ő szempontjukból javítani. És a kabotás szabályok teljesen mindegy, hogy hét vagy öt nap, vagy kettő. Ami fontos az az, hogy ellenőrizni tudjuk-e, tudjuk-e nyomon követni. Megvalósítható ez. A bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok felelőssége legyen ez, és természetesen ezt támogatjuk is, de lehetővé kell azért mégiscsak tenni számukra, hogy ezt megtegyék a, a digitális tahográfok benne vannak már a járművekben, azok működnek. Ezzel egyszerűbbé lehetne tenni a nyomonkövetést, az ellenőrzést. És egyszerűbb lenne ezzel fellépni azok ellen is, akik megsértik a szabályokat. A kabotás igenis probléma, foglalkozni kell vele különösen akkor, hogyha Juncker felvetését, tehát a szociális dömping megszüntetését eh, komolyan vesszük. Az európai különböző régiókban valóban vannak jó megoldások már, de a piac megoldja. Nem hiszem, hogy erre külön irányelv kell. Nézzünk csak körbe Európában. Hogyha lesz kombi irányelv például, akkor azt, azt kell biztosítani, hogy ne arra használják, hogy a kabotás szabályokat megkerüljék. Végül pedig az ellenőrzések és a nyomonkövetés, ez a legfontosabb, teljesen mindegy, hogy mi van a szabályokban. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Robert Zéle úr. Well, it's, uh... Azt hiszem nem sokan vagyunk a teremben ahhoz, hogy mélységeiben megvitassuk a csomagot. De először is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, és szeretném megkérni, hogy mondja el majd, hogy hogy jutottunk el ehhez a dossziéhoz, és miért pont most. Nem hiszek abban, hogy nagy különbség lesz, vagy, vagy jelentős mértékben újdonságokat hozna a szociális kérdésekben. Azt hiszem, hogy van politikai nézetektől függően egy mag az országokban is, meg itt a képviselőknek is, akiknek határozott felfogása van ezzel. Hogyha a hosszú távot nézem, akkor ez a mobilitási csomag, ha egységes piac, az egységes piacon még a kabotás definíciója sem fog működni, mert vagy egy egységes piac van, vagy 27 kicsi. A szociális kérdésekre nyilvánvalóan az egységes piacra minimális feltételeket kell szabni. Hát ezt csináljuk, ezt, ez lenne a hosszú távú álom. Ezzel a filozófiával a, a mobilitási csomag vitája során nem fogunk tudni előrébb jutni. Azt kérem a kollégáktól, hogy értsék meg, azt a jelet kell küldenünk, hogy, meg, hogy megosztottak vagyunk a közúti piaci kérdésekben. Például a hazatérés. Én még mindig nem tudom, mi az, hogy haza. Otthon. Mi az a, a rendszámtábla? Vagy a sofőr, a gépjárművezetőnek az állampolgársága? Mi az, hogy haza? és az Európai Uniós állampolgárok miért ne dönthetnék el a szabad idejükben, hogy hova menjenek? Hiszen ehhez nem kell útlevél. Azt hiszem, hogy ezt a koncept, ezek azok a kérdések, amelyekre még nem tudtunk választ kapni a javaslatban, de talán a tanács munkacsoportjában jobban látják a helyzetet, de világos választ én még soha nem kaptam ezekre a kérdésekre. Úgyhogy... On this stage, uh, all. Ennyi. Azt azért meg kell, hogy mondjam, hogy jó, beszéljünk, működjünk együtt, és próbáljuk a lehető legjobb kompromisszumot megtalálni. Még egy dolog. A foglalkoztatási szakbizottságban azt mondták, hogy a munkavállalók eh, kihelyezését csak a mobilitási csomag bevezető rendelkezésében használják. A plenáris előtt tudjuk, hogy a bevezető rendelkezéseknek viszont nincs eh, jogilag kötelező érménye. Nincs, ugye? Szóval mindenkit, mi, aki ebben érintett, össze fogunk ezzel zavaró, zavarni. Már mióta beszélünk a mobilitási csomagról a legjobb esetben is még a mandátumunk lejárta előtt tudjuk befejezni, de akkor sincs jogbiztonság az egész között, még hogyha végig is tudjuk tárgyalni a munkavállalók kihelyezését, mert mindig lesznek majd valakik a tagállamokban, akik azt várják, hogy valami mást értsünk rajta, mert egyértelmű bizonytalanságok vannak, már a kihelyezés irányelven is. Köszönöm, Telicska úr. Köszönöm, kollégák. Minnyáján tudjuk, hogy valószínű. Az egyik legfontosabb jogalkotási tervezettel állunk itt szemben. Rendkívüli politikai érzékenységgel bír, műszaki vetülete van, számos kihatása lesz a piacra, a társadalmi dimenzióra és a választási rendszerekre is. Tudjuk azt is, hogy igen eltérőek nem csak a tanácsban a vélemények, hanem az Európai Parlamentben is. Ugyanakkor, amíg a szakbizottsági vita nem nyílt meg, addig a tagállamok ugye olyan intézkedéseket foganatosíthatnak, amelyek időszakinak, ideiglenesnek tűnhetnek, de mégis valamilyen szinten formálják már a tárgyalások kimenetelének eredményét is. Mielőtt további megjegyzésekkel élnék, azt várnám a bizottságtól el, hogy egyoldalú jogi, legislatív vagy nem jogalkotási intézkedések foganatosítása ellen lépjen föl és valamiféle nyomást kellene ez irányba gyakorolni, hogy a minőség a jogalkotásnak javuljon. Valóban a szociális dömpingről beszélünk a belső piacon, de mindenki mást ért a szociális dömping eh, terminus technikus alatt, és egyáltalán a belső piac alatt is mit értünk. Ez is kérdés. Sikerre kell vinnünk előrelátható, következetes e, és méltányos jogi keretet kell alkotnunk. Minden egyes politikai e, frakciónak kompromisszum szellemében kell fellépnie, hanem akkor óriási módosítókról kell majd egy hibrid módon e, szavaznunk, hosszú-hosszú szavazó listákon keresztül. Van itt protekcionizmus is, meg aztán van olyan vállalkozásokról is szól, szólhat mindez, ahol mondjuk francia vagy holland vállalatról van szó, és aztán egyes tagállamokban hetekig ott keringenek, valahol ki tudja, hol alszanak a, a sofőrök. Ez az egyik extrém helyzet, másrészt pedig valahol torzítani szeretnénk a belső piacot, ez is egy gondot jelenthet. Mindkét megoldás veszélyes lehet, nem csak a közúti fuvarozás szempontjából, hanem más gazdasági paraméterek számára is, és a növekedést is hátráltathatja. Másrészt, megint csak azt mondanám, hogy szükség van a változásra, ami a, a pihenőidőt illeti. Azt javasolják igen tágan értelmezhető definíciókkal és rendelkezésekkel, amelyek nem feltétlenül élvezik a támogatását és a hátterét szilárd hatástanulmányoknak példával élnék. Az A időszak végén haza tér a sofőr, de nem a kamionja. Ez paradox. Itt nem a magáról a sofőrről, hanem az, a gépjárműről beszélek. Hát persze, ő a, a sofőröket könnyű hazaszállítani, de hát mi van a kamionnal? Az ilyen veszélyekre is oda kell ám figyelnünk. A parkolási időtartamok, szlotok. Tudom, hogy az időm lassan lejárt, de komoly vitát kellene erről folytatnunk, mert különben általános megállapításokat pufogtatunk csak. Egy példával hadd illusztráljam gondolataim, és a kabotás, megint csak. Egyrészt, ugye, naponta itt leosztjuk a dolgokat, de mi a helyzet a parkolási szlottokkal? A csomag egy jó csomag, de nagyon problémás pontokkal mindenkit felszólítok, és felkérek arra, hogy politikai bátorságot tanúsítsunk, és nyomást gyakoroljunk mindkét oldalra, hogy jó csomagot dolgozzunk ki, iparunk, gazdasági szereplőink és az árufovarozás szektora érdekében. Nem csak az én tematikámra gondolok itt, témafelelősként, legyünk észszerűek és legyünk felelősségteljesek is. Köszönöm, mondja elnök asszony a Telicska úrnak. Most a mielőtt megadnám a szót a témafelelősöknek, azt mondom, hogy végre itt van az a mobilitási csomag, ahol a szociális tematika nem fogja mm, lehetővé tenni számunkra, hogy azt mondjuk, hogy nincsenek problémák. Igaza van Telicska onnak, vannak itt problémák, a szociális dömping, ez az európai projekt méteje. És ezért valós előrelépésre kell jutnunk a szociális dömping kérdésén. Itt nem versenybe kell hoznunk a munkavállalókat egymás ellen, bármilyen nációjúak is ők, hanem az európai munkavállalókat felfelé kell valóban standardjaik szintén húznunk mindenütt Európában. Másrészt az Európai Bizottság azt mondja, rendben, a, most már véget vetünk a postaláda cégeknek. A szakbizottságokban mindenki egyetért ezzel, hogy végre, végre, de 2017-ben még léteznek. Hát ez hihetetlen. Most végre megragadjuk a lehetőséget, és véget vetünk a postaláda cégeknek. Ugyanis hamis, fantom leányvállalatokat hoztak létre a cégek, de kik az áldozatai ennek? Mindig a munkavállalók, akiket kizsákmányolnak alacsony bérekkel és olyan munkakörülményekkel, amelyeket nem tartanak tiszteletben. Az első kérdés tehát, valóban nagy fontossággal bír az ellenőrzés kérdések. Amikor azt mondjuk, hogy ellenőrzés, akkor a szankció is vele járó. Nem igazán hallottam a szankció szót, a, nem fogok itt most beszélni nevesítve cégekről, de itt Belgiumban is azt mondom, hogy bizonyos, bizony csak erős szankciókat kell kiszabni rájuk, hogy ne kezdjék újra, amit most tesznek. Tovább mennék. A kabotás egy olyan kérdés, ahol ma úgy látjuk, hogy a műveleteket maximálisan három alkalommal lehet hét nap alatt eh, nemzetközi utakon eh, a kabotás fogadó országában eh, megvalósítani. Én nem értem, hogy a bizottság miért csökkenti ezt öt napos engedélyre, és hogy miért nem határoz meg küszöbb és határértékeket mert hogyha az öt nap alatt a megfelelő számú művelet megtörténik, ez egyfajta liberalizáció, már akarjuk vagy sem, de ezen túl menően a munkakörülmények megint csak uh, itt uh, sútba kerülnek, másrészt pedig a, a közúti biztonság lesz veszélyesebb, mert amikor gyorsan kell, uh, korlátlan mennyiségű műveletet lehet uh, levezetni, akkor ott van a közúti biztonság kérdése, amelyet fel kell vetnünk. Úgyhogy kérem a bizottságot, magyarázza meg nekünk, hogy ma ebben a javaslatban a korlátozás kérdése az úgymond eltűnt, már nem létezik. Tovább mennék. Én az ellenőrzéssel kapcsolatban azt mondom, hogy a tahográfok az nagyon jó, de 2040-ben a tahográf hol lesz már? Vagy 2020-tól tahográfokat vezetünk be, amikor vége van a tárgyalási időszaknak, vagy egyszerűen sem értelme a tahográfnak. Az ellenőrzés kérdése is nem csupán, én ezt elmondom, nem csak a technológiáról szól, valahol ott eljön az ideje annak is, hogy be kell vezetni, és ezt mindenképpen sokat szóltunk erről, persze én eléggé beszédes vagyok itt elnökként, de miért ne lehetne létrehozni egy európai ügynökséget felügyelőkkel, azelőtt voltak vámosaink, ugye? Miért ne lehetnének olyan munkaügyi felügyelőink, akik a terepen ellenőrzik a dolgokat? Én nem igazából nem is ügy, ügynökségről, hanem munkaügyi ellenőrök korpuszáról beszéltem. Lungrin, Péter Lungrinnak adom meg a szót. Tak för det. Till skillnad från medlemmarna i... Köszönöm szépen. A DG Move-tól eltérve, mint a kollégám elmondták, én is a hivatásos sofőrök életével foglalkozom sokat. 1994 től én is sofőr voltam, és látom, hogy működik a piac. 1995-ben aztán sajnos Védország úgy döntött, hogy csatlakozik az EU-hoz. Nagyon csalódottak voltunk, és a versenyt egyáltalán nem erősítették. A versenyképesség csak csökkent ugyanis lehetővé tették azt, hogy bérű országokból érkező sofőröket szinte rabszolgaként alkalmazzanak, és így versenyezzenek a komoly cégekkel. És erre még pénzt is kaptak, vannak cégek, amelyek ugye befizetik a TB-t, az adókat, stb. mások meg ezt nem teszik meg. Most pedig a kabotás egyszerűsítése került napirendre ugye hétről öt napra szeretnék csökkenteni a időszakot. Jól látható, hogy ez így nem működik, hogyha egy ilyen piacon ez nagyon nehezen valósítható meg, és azt gondolom, hogy ez hiba lenne, ha itt tovább lazítanánk a lehetőséget. Azt gondolom, hogy a kabotás irányelv nem szolgálja Európa versenyképességét. Nyilvánvaló, hogy a, a, vissza kéne vinni a teherautót a saját kiindulási telephelyére. Azt gondolom, hogy ha ebbe túlságosan bele akarunk avatkozni, akkor ez egy monstrumot hoz létre, egy szabályosi monstrumot. Nincsenek nagy reményeim egyébként az irányelv kapcsán, a helyi rendőrség, az adóhatóság kellene, hogy döntsön, de senki sem tudja, hogy hogyan tegyék ezt meg. Nagyon hosszú ideig tartana ezt létrehozni. Azt hiszem, hogy nekünk viszont gyorsan ható megoldásokra lenne szükség. Tehát az egészet szinte lehetetlen végrehajtani egy ilyen irányelvet, amit tehetemeznek a rendőrség, ezt nem tudja megtenni, nem tudnak mindent ellenőrizni, ki dönti el, hogy mi a legközelebbi hely, stb. Mi a megfelelő hely, melyik a legmegfelelőbb hely, ahol parkolni lehet, meg lehet szállni. Tehát itt visszaélésekre lesznek óriási lehetőségek. Úgy gondolom, hogy az egészet a kabotás irányelvbe kéne kezelni, és nincs szükség erre a kombi irányelvre. Látom, hogy mihez vezetett. Tönkrement a piac a hazámban, megnyitották a kapukat az új javaslatok révén. A az új szabályokkal, az ötnapos szabályjal például rontották a lehetőségeket, minden, a körülmények a sofőrök számára is rosszabbak lettek, az ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek, és ugyanazt a szabályt akarják alkalmazni a rövid távú szállításokra, mint a hosszú távokra. hogy a teherautók kedvük szerint léphetik át a határokat, hiszen korlátlan számú tranzakcióra van lehetőség. Úgy gondolom, hogy itt lenne mit tenni a jogalkotási területen, és vannak lehetőségek is, de nem látjuk, hogy valójában mi történik. Aztán itt jön még a pihenőidő kérdése, és hát miről álmodozunk itt? A sofőrök hotelben fognak aladni, hotelben fognak aludni, mi, a, itt van a sofőr, aki felel a kocsijáért, nem fogja csak úgy ott hagyni. És egyébként is hány hotelre lenne szükség, amely megfelelően tudja elha, elhelyezni az embereket. Egy 40 tonnás teherautó azért az egy elég masszív dolog, azt el kell helyezni valahol. Tehát azt hiszem, hogy az egész piacot tönkre tesszük, mert óriási lehetőség van. Rike úr. Kérem, hogy mindenki csökkentse eh, a felszólalási idejét, mert a második eh, előadási és tematikai időszak eh, nagyon lerövidül majd, és az is egy nagyon fontos téma. Kérem, mindenki három percben szóljon maximum. Van de kampúr, tessék. Voorzitter, dank u zeer. Twee minuten, zei u? Két perc, három perc? Három perc elég sok. Köszönöm szépen. Én vagyok az előadója a vezetési és a pihenőidőkre vonatkozó szabályozásnak. Örülök, hogy sor kerül erre a vitára ma délelőtt. Hét pontot akartam megemlíteni ma délelőtt. Az első az a különböző területek, amikről beszélünk, az Európai Tanács és a Parlament feladata, hogy biztosítsa, hogy egy átfogó megközelítést tudjunk alkalmazni ezen a területen, ami egyébként pedig rettenetes helyzethez vezetne, és ezért aztán az előadónak, az árnyék előadóknak egy koherens megközelítést kéne alkalmazni. weekend. A hétvégi pihenőidőket nem Mm, nem szabad megtiltani akkor, hogyha nem találnak parkolóhelyet. A bizottság javaslata rendkívül aggasztó ebből a szempontból. Azt, hogy mit, hogyan, mikért, miként, arról nem hallunk semmit. A következő az mi elnökünknek figyelni kell, hogy mindenütt megmaradjon a szociális háló, a jó bér, a jó munka is szociális jelentőségű. A parlamentben mintha hajlandóság lenne arra, hogy a szociális címkét mindenre felrakjuk, felragasszuk, akármilyen ö, olyan munkahelyről van szó, amelyet nem akarunk a közlekedésben. A tahográfa kapcsolatban az elnökkel értek egyet, hogyha a 2000 34-ről beszélünk már most, akkor nevetségesé tesszük magunkat. Úgyhogy szeretném, hogyha ezt az egészet tíz évvel előrébre terveznénk, és a, a tahográfoknak a rifitjét, az újra gondolását illetve beszerelését a finanszírozás lehetőségével együtt kellene végiggondolni. A kollégáimmal meg fogom beszélni még azt, hogy a, a könnyű kereskedelmi gépjárművek is kapjanak tahográfot. Ez egyszerű és nyilvánvaló, és adott esetben konkurenciát is indíthat, versenyt indíthat. Lundgren asszonyal együttértek a, a kabotásra kapcsolatban az EPP frakción belül mindenképpen szeretnénk egyfajta lecsendesedési időszakot a kabotás időt követően, vagy kipihenési időszakot. Nos, arra jelenlegi szabályozókkal mit kívánunk elérni? Nos, úgy gondolom, hogy a, a kezelési a szempontoknak is nagyon nagy figyelmet kell fordítani, hiszen ez a nemzeti államoknak fontos lesz. Köszönöm, Van de Kamp, hogy a felszólalás idejét is tiszteletben tartott. Először a jelentéstevőknek adom meg a szót, Kladion Kemparó asszony. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy ebben az első vitában mindjárt megszólalt a mobilitási csomaggal kapcsolatban. Valamennyien megállapíthattuk, hogy ez egy átfogó, bonyolult csomag, rengeteg pozitív aspektussal, de azért a csomag összetettsége, bonyolultsága megköveteli, hogy figyeljünk és fókuszáljunk, hiszen számos területet kell lefedni számos vetületről van szó, az egységes piac szóba kerül, ezzel foglalkoznunk kell, aztán itt vannak a szociális aspektusok is természetesen, de szóba kerülhet az útdíjak kérdése is a közutak vonatkozásában. Nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni a megfelelő szabályok kialakítása a cél. Persze ezek mindig kételmű dolgok, és nem mindig egyértelműen értelmezhetők, de azt mindenképpen meg kéne akadályozni, hogy a tagállamok egyoldalon olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek az egységes piacra nézve kárt okoznának. Nagyon fontos, hogy az intézkedések, ha már megszületnek, végrehajtásra kerüljenek, és megfelelő hatóságokat rendeljünk hozzá a végrehajtáshoz. Ez az, amit mi javaslunk, és ilyen értelemben kívánunk fellépni, világos szabályokat akarunk, a végrehajtás ellenőrzés, a szociális és igazságos megközelítés. Ezért aztán nem akarunk inadekvát, nem megfelelő terheket, újfajta terheléseket létrehozni, és főleg nem kívánjuk a kis és középvállalatokat terhelni, hiszen ők adják a fő részét az európai közlekedési ágazatnak. Támogatni kell a vállalatainkat nyilvánvalóan, de mindennek végrehajthatónak kell lennie. Előadóként végül azt szeretném elmondani konkrétan az én feladatomról, a haszonjárművek ellenőrzése a területen, és itt olyan kérdéseket kell felvetni, amelyekkel megállapíthatjuk a tagállamok helyzetét. Nem tudom, hogy mi az alapja a négy hónapos szabálynak, például egyes államokban hatásvizsgálatot kéne készíteni. Fontos kérdés, hogy a megfelelő hatóságok ezt a négy hónapos minimális időszakot hogyan ellenőrzik. A hatásvizsgálat azt mutatja, hogy nagyon különböző módon lépnek fel az ellenőrző hatóságok a tagállamokban, vagyis ez egy probléma a végrehajtási területen. Aztán a bérelt járműek előzetes regisztrációja, itt az Európai Bizottság nem készített javaslatot, a 28 különböző szabályozás megmarad-e, és végül egy kérdés, a versenyképességek erősítése fontos, de vannak olyan tagállamok, ahol a liberalizációt már teljesen végrehajtották, máshol meg nem, mint például Romániában, Szlovákiában. Örülök, hogy figyelnek rám. Vagyis egyes kérdéseket egyszerűen tisztázni kell még. Nagyon fontos, hogy ezt a vitát jól bonyolítsuk le. Köszönöm Lukacseszka asszony három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy szálljunk időt erre a fontos témára. Ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra megoldani, kapkodva. A visszaéléseknek véget kell vetni, ezzel egyetértünk, és a munkaadók elvárásaival is foglalkoznunk kell meg persze a fogyasztók is elégedettek kell, hogy legyenek azzal, amit mi eredményként prezentálunk. Most szeretnék kérdéseket feltenni az Európai Bizottságnak. Mi a helyzet ezekkel a jogszabályokkal? Mindeddig azt mondták, hogy ez egy lex speciális lesz, most viszont azt mondják, hogy a foglalkoztatási bizot bizottság a kiküldött munkavállalók dossziéjának egy részét átvállalná. Az Európai Bizottság tudna erre reagálni. Ők, önök mit szeretnének? Az egész maradjon a közlekedési szakbizottságban, vagy az idevágó rendelkezések egy részét átcsoportosítjuk-e a MP szakbizottsághoz? A kabotás is szóba került, ha van itt egy hatásvizsgálat, azt tartalmazza ez a hatásvizsgálat, hogy 15 állam elégedett a szabályozással, de más államok negatív következményekkel számolhatnak. Én emlékeztetni szeretnék arra, hogy összességében valamennyi tranzakció 2% a kabotás, és a kabotás arra szolgál, hogy az üres járatokat csökkentsük, és ezzel a környezetvédelmet erősítsük. Most mit akar az Európai Bizottság valójában az újfajta szabályjal? Mi, mi a célkitűzés? környezetet akarnak védeni, üres járatokat csökkenteni, vagy egyes államokat akarnak kielégíteni, és másokat megbosszantani. Még egy megjegyzés, kedves kollégák, a dömping. Persze, nézzük meg, mit jelent a dömping a szótárban. Itt egy szolgáltatást vagy egy árut kínálnak az előállítás áránál olcsóbban. Azonban nem találkoztam még olyan logisztikai céggel, amely szolgáltatást tudnak kínálni az előállítási ár alatt. Ilyen nincsen. Éppen ezért nyilvánvaló a versenyképesség az, ami a témánk. Tudom, hogy többen nehezen fogadják ezt el, de imamalomszerűen mondom, különböző fejlettségen állunk a tagállamokban, különböző költségekkel és árakkal tudunk dolgozni. Ez van, értem, hogy mit szeretnének, de ez a szociális dömping azért ez egyértelmű dolog, és a helyes definíciót kéne használni. Isabella Del Monte szintén három percben elnézést kérek egy percben, hogy egyszerűen szinte hihetetlen a második vitának az idő, idejét tartani, és egyenlőre most lezárom a felszólalók körét a jelentéstevőkkel és az árnyék jelentéstevőkkel. Már most 7 perc lesz a késede, 7 perces késésben vagyunk. Én azt javaslom, hogy egyenlőre csak az árnyékadókra koncentráljunk. Van Mettenburg és Deli úr aztán pedig a második vitára télünk át, aztán a teljes válaszadás jogát kérnénk szépen majd az, a bizottságtól is. Delmonte asszony. A probléma mm, az, hogy itt a témafelelősöknek nem adjuk meg a szót. Persze majd a második vitában a képviselők is megkapják a szólásjogát, de most elmondta hogy jön a sor. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. Egyetértek kollégáimmal. Nem szabad visszalépni most a megállapodásokhoz. Itt ezt a csomagot mindenképpen el kell fogadnunk. Ez az első dolog. Másik, ami a pihenő és vezetési idő kérdését illeti, van ugye a személy és az áruszállítás, a kettőt külön kell választanunk, és rugalmasabban kell kezelnünk a dolgost. A turisták például, akik le akarnak szállni a buszról, mert meglátogatnak egy helyszínt, vannak aztán persze olyan megállók is, amelyeket ki kell zárni. Úgyhogy külön kell tehát választani e két típusú közlekedést és szállítást. Részletekbe menően a javaslatnál azt látjuk a bizottság tollából, a, hogy itt ugye lakóhelyről beszélünk, ugye, de hát pontosítanunk kellene a dolgot, más is utalt már rá. Az olasz öm, jog, a lakóhely és a tartózkodási hely között külön különbséget tesz. Ugye? Mert hát nem feltétlenül azonos helyszínről beszélünk. Félreérthető. Tehát a helyzet, ezt tisztáznunk kell. Aztán a pihenőidő. A kamionon kívül töltött pihenés. Van-e tanulmánya arra a bizottságnak, amely a felszerelt övezetekre vonatkozik, nem feltétlenül fogadó struktúrákról beszélünk, mert hogyha ez így van, akkor válaszokkal is szolgálhatna a bizottság, hanem túl költségigényes megoldásokat kell majd ö, ö, teljesíteni. Úgyhogy jobb megoldásokat kellene ezen fogadó struktúrák számára ö, kidolgoznunk az autópályák mentén. Erre utalás történt már. Kabotás. A kabotástól azt kérdezem, hogy a bizottság hogyan próbálja megoldani a határokon átnyúló szállítás kérdését és problematikáját. Mert ugye a szabályokkal, szabványokkal, amelyeket ma már elfogadtunk, gond van. Egyetértek azokkal, hogy az ellenőrzés hiányzik. Ugyanakkor az is igaz, hogy igen nehéz meg kijátszani ezen szabályokat, megkerülni azokat, különösen a határokon átnyúló közlekedés és szállítás területén. Időben a végrehajtást kés, későbbre bevezetni, az is hiba lenne. Azonnali válaszra van szükség. Az ellenőrzés kérdésére visszatérek, mert már most látjuk, hogy nem lehet egyszerűen csak akármelyik pálya menti pihenőhelyen megállni. Deli úr, tessék. Pour deux minutes. Kettő percben. Madame la actually... Köszönöm, elnök asszony. Jó magam. Ugye jogalkotóként lépünk föl, ezért bizonyos problémákat meg kell oldanunk, nem csak jogalkotói munkát végezni lárporlár módra. Amikor a szállítmányozásról, közlekedésről beszélünk, fontos, hogy az azonos bánásmódot biztosítsuk minden egyes szereplő számára, minden egyes tagállam számára azonos módon világos szabályokat kell mindenképpen az administratív terhek kis- és középvállalatok túlvaló vételéről. És a megállapodások esetében mindenképpen alkalmazható, felhasználóbarát megoldásokat kell találnunk, és olyan szabályokat kidolgozni, amelyeket aztán végre lehet hajtani. Jó magam a Lex Specialis résznek vagyok az árnyék a csomagból, nyitottan ki kell fejeznem, én kételkedem abban a bizottsági javaslatban, amely a kiküldetés szintjén minden egyes elvárásnak megkíván felelni. Egyszerűen már azért is, mert a vezető szakbizottság, ahol Robert, ahogy Robert Zire kollégám is elmondta, az Amploa munkaügyi bizottság aki maga is a kiküldetés irányelvnek a témafelelőse. Hát ott egyszerűen csak az egyik preambulumban, a tízes preambulumban nevesíti az árufovarozás és a közlekedés tematikáját. Jogi szempontból pedig ugye tudjuk, hogy a preambulumnak milyen kötelező érvényeben van, vagy nincs. És hát itt a kiküldetési irányelvet a nemzetközi mm, eh, ugye a nemzetközi eh, közlekedési árufavorázási kérdést a kiküldetés irányelvben csak ott kezelni az, az, az eh, ugye különleges megoldás. Meg kell vizsgálnunk, hogy a megállapodást hogyan sikerül majd elérnünk, és azt gondolom, hogy szükségünk van rugalmasabb megoldásokra. Le fogom zárni most ezzel. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Deli úr. Bamiten Banor. Köszönöm szépen, rövid leszek elnök asszony, hiszen minden kollégának joga van arra, hogy szóhoz jusson. Nagyon bonyolult a mobilitási csomag, és sokkal több időre lenne szükség a vitához. Úgy gondolom, arról van szó, hogy a belső piac és a a gépjárművezetők védelmének a megfelelő egyensúlyáról van szó. A pihenőidő, munkaidő tisztázni kell, a 8 bis és 8 T pontokat, különösen okosabb jogi definícióra van szükség. Telicska kollégával teljesen egyetértelmek, hiszen hogy biztonságos biztosított parkolóhelyekre van szükség. Nagyon sokan, sok mindenkit zavar, különösen a, a határmenti területeken, hogy mindenütt teherautók parkolnak. A kabotás szerintem öt nap korlátlan vezetés az túl sok, három nap lenne a jó kompromisszum, ne felejtsük el, hogy a környezetről is van szó, az, hogy üres teherautók cirkáljanak Európa szerte. A piacok kapcsolatban nem jelenti azt, hogy a közutak liberalizálásából visszalépnénk. Munkahelyek is függnek ettől, kedves kollégák. Lehet, hogy nem Franciaországban vagy Hollandiában, de Románia, Bulgária igenis érintett ebben, és a, a ezekben a tagállamokban élő állampolgárok érdekeivel is törökni kell. Ne osszunk meg, hanem ne megosszunk, hanem hidakat keressünk megint, kérem. Bölcs szerintem ezen kívül az is, hogy a, a nemzetközi kereskedelemre, szállításra is alkalmazandó a, a munkavállalók kihelyezésének irányelve. Végül pedig ugye megint a végrehajtásra múlik mindent, és Wim van den egyetértek. A 21. században digitalizált megközelítésre van szükség. Az okos tahográfra, és ne, de nem a könnyű gépjárművekre. Ez rengeteg administratív terhet jelentene, különösen a, a, a csomagküldő szolgálatoknál. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kramer úr. Először is azt szeretném mondani, hogy nem értek egyet azzal, hogy félúton szabályt vála, változtatunk. Előbb három percek beszéltek, most fél percet, vagy egy. Ha kevés az idő, akkor mindenkinek ugyanannyi időkorlátot, ugyanakkora időkorlátot kell szabni, nem pedig az egyiknek ennyit, a másiknak. Na jó, nézzük a verseny tisztességes kell, hogy legyen, és a, a gyártó, gyártási ár az nem csak a vállalatnál jelentkezik, hanem az államnak is fontos, mert hogyha a vállalat nem fizet adót és nem fizeti a minimálbért, akkor a verseny tisztességtelen körülmények között zajlik. Ne legyünk buták, tisztességes szabályokra van szükség, és ha, ha nem tudjuk a törvényt ellenőrizni, felejtsük el. Úgyhogy valóban úgy gondolom, hogy nem 2030-ban kell előírni a sofőrök számára a, a tahográfot, mert ez már megvan, hogyha állandóan be vannak építve, akkor már nincsen magas költsége, viszont csalni már nem lehet. Úgyhogy ez a fontos. Öm, Svájcban például minden úton, minden teherautóra van öm, autópályadíj függetlenül. Ebbe azért, ahogy szövetségi útról van ez szó, vagy autópályáról, vagy autótról, vagy autópályáról, nekünk is ebbe az irányba kell menni. Ez a szabály pontosan úgy van, hogy mi, semmi ne változzon. Németországban például Németországban nem mehetnek a teherautók, azaz öt napig lehet. És akkor megint öt napot, meg megint öt napot fognak menni. A német törvények értelmében örökre mehetnek, és akkor az a baj, hogy ráadásul egy másik ország minimálbére alapján csinálják. Egy román autó gépjárművezető mondta, hogy 8 hónapig vezetett Németországban, Hollandiában, mindig, mindig az autóban ült, és a 233 eurós román minimálbért kapta, ami a modern rabszolgaság. Ezt nem szabad meg, megengedni, változtatni kell rajta. Tegnap a német spedit, logisztikai speditőrökkel beszéltem, van tahográf bárhol ö, be lehet szerelni, van ellenőrzés, tehát ne, nehogy az legyen megint a bolond, aki betartja a szabályokat. Aki azt mondja, a bérek rendben van, nem jelentkeznek, akkor az menjen egy olyan román céghez, amelynek Németországban van a, a központja. Nem, azt mondják, hogy ki, ők 2000 fizetnek. Hogy áll össze? Ők is minimálbért fizetnek, és úgy áll össze a dolog, hogy különböző juttatásokat kapnak, kérem fejezze be. Igen, mindjárt. Tehát a különböző jut, juttatásokkal lesz 2000, de azzal, hogy mondjuk napi díjat kapnak, az, azzal csalnak. E, mi ilyen apróságokat kell e, tisztázni, és ezért átláthatóságra van szükség. Egyébként szociális dömping lesz, amit nem akarunk. Köszönöm, Terpedel asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is úgy gondolom, hogy az lenne korrekt, hogyha itt a parlamentben minden képviselő ö, megfelelő módon hangot adhatna e fontos témában véleményének. A mobilitási csomag szükséges volt ö, annak érdekében, hogy méltányosabb, integráltabb ö, közüti árufovarozást tudjunk biztosítani. De az az érzésem, hogy most inkább magát a piacot fragmentáljuk, még inkább szétforgácsoljuk. Nem meglepő, hogy a bizottság azt mondja, hogy két blokk alakult ki a tanácsban eltérő véleménnyel. Nem meglepő. A parlamentben is így lesz. Miért? Mert nem lehet olyan intézkedéseket foganatosítani, mert csupán egyes tagállamokat szolgálnak és diszkriminálják a többieket. Meg kell értenünk, hogy igen, szükséges az állampolgárok és munkavállalók számára intézkedéseket, szociális védelmet biztosítani, de nem lehet olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyek kiszórnak a piacról olyan vállalatokat, amelyek eh, munkahelyeket generálnak. Ezzel csak a munka nélküliséget duzzasztjuk Kelet-Európában például. Hallottunk egy olyan román kolléga példájáról az imént, aki nyolc hónapig pihenőidő nélkül cirkált Európában. Én szeretném a román sofárt megkérdezni, hogy román vagy nyugat-európai cégnek dolgozott, egy olyannak, amely visszaélt a törvényekkel és megsértette azokat. Én azt gondolom, hogy pontosan ez a mi kiinduló pontunk a vitában. A második részével kapcsolatban a mm, magának a vitának én már szeretnék most itt a díszabásra, a mm, nehéz gépjárművek díjszabására is kitérni, mert árnyék előadó vagyok e témában. Elvben nem tudom, egyetértenek-e velem, de ha úgy gondolja, akkor egy kicsit később teszem majd fel a kérdésem, de betartottam az időmet. Igen, köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Ampla szakbizottságból itt van kollégán körünkben, üdvözlöm őt. Labova asszonynak adom meg a szót, tessék parancsolni. Elnézést, egy kicsit rosszul mondtam ki a nevét, ugye? Bocsánat. Labajova asszony vagyok, köszönöm. <coughs> Yes, I, I decided to take... Labajovának hívnak elnök asszony, köszönöm szépen. Azért mondtam, hogy eljövök, mert a árnyék előadója vagyok a munkavállalók kihelyezésének irányelvének. A szociális részét úgy gondoltam talán jó, hogyha megnézem. Mm, a mobilitási csomagban ezért szerintem gyakran fogunk találkozni. A munkavállalók kijelzésének irányelvé javaslata másfél éve született, öt órán át lehetne a részletekről beszélni, ezt persze nem teszem meg, hogyha a részleteket kíváncsinak, akkor szóljanak. Ahogy kollégák említették már, megfelelő egyensúlyra van szükség a, a szolgáltatások szabad mozgása és a munkavállalók védelme között. Most a foglalkoztatási szakbizottságban és árnyék előadónként feladatom sokkal inkább a, a munkavállalók védelmét hangsúlyozza, mint a, moz, a szolgáltatások szabad mozgását, és ezt nagyon sajnálom, de hát eh, a foglalkoztatási tagoknak ez az összetételeből az árnyék előadók összetételéből adódik, és eh, kevésbé szerencsés, hogy a közlekedést azt csak a bevezető rendelkezésben említjük meg. Kezdetől fogva harcoltam és még most is harcolok, hogy a közlekedést világosan megemlítsük a cikkekben, a különböző cikkekben is, de sajnos az árnyék előadók ezt nem engedték meg. Úgyhogy a bevezető rendelkezésben van, és aggaszt az irányelv végrehajtása és a mobilitási csomag végrehajtása közt eltelt idő nagyon nehéz lesz ugyanis a cégek számára, szolgáltatók számára, hogy megértsék, hogy melyik, mit kell pontosan alkalmazni. Hétfőn szavazunk, hogyha még tudnak az árnyék előadóikkal, társ előadókkal beszélni, akkor nagyon fontos lenne, az jó lenne. De, mint mondtam, már benyújtották, és én szerintem a szolgáltatások szabad mozgása a legfontosabb elv, és nem igazán örülök a kompromisszumoknak. Még egy dolog, és aztán, ha gondolják, részleteket is tudok mondani, mert ismerem az irányelv összes részletét. Aggaszt a kérdéssel kapcsolatos kommunikáció a foglalkoztatásban. Itt is hallom, de nálunk a foglalkoztatási szakbizottságban igazából még rosszabb. Megoszt minket ez Európában, előítéletek vannak, olyan szavakat használunk, amit nem lenne szabad, és nagyon nehéz a mm, kiegyensúlyozott kommunikációt érvényesíteni a, a a kollégák azt mondták, hogy visszaélés volt cseh köztársaságban, aztán egy flamand emberről volt szó, aki Csehországban csinált valamilyen, valamit egy, a cseh köztársaságban valamilyen törvényellenes dolgot. Szóval ezeket a dolgokat nagyon óvatosan kell megfogalmazni. Az Empel szakbizottság bizonyos értelemben önökre tolja át a felelősséget azzal, hogy mi a mobilitásról csak a, a bevezető rendelkezésben beszélni. Mondjuk meg, hogy milyen sofőröket akarunk, és akkor megmondjuk, hogy milyen az Európa. Kérem, Bernán asszony, két-három gondolatra világos, világosítson, két-három gondolattal kapcsolatban világosítson fel. Egy-két igen fontos témában, persze majd mérehatóbb vitát is folytatunk még erről. Látjuk a napi rendünk, ugye úgy alakult, hogy Kut úr témájáról szavazunk jövő héten, ezért lehet, hogy ezt a vitát majd még újra megnyitjuk később egy teremben, hogy folytassuk itt. Miért ne? Werner asszony. Um, mm, nehéz persze egy vagy két percben válaszolni, de a bizottság osztja a sok képviselő által elmondottakat. Valóban összefogott javaslatsornak kell ezt tekintenünk. És egyensúlyt kell találni a versenyképesség környezet, a társadalmi és természetesen a végrehajtás között. És készek vagyunk abban, hogy együttműködjünk önökhez, hogy, ezt a, hogy így kalibráljuk a szabályokat. Hogy az alkalmazható legyen és nem megkerülhető. Ha megengedik, akkor néhány dolgot tisztáznék a kihelyezéssel kapcsolatban. Mi, a mi értelmezésünk szerint a, az általános irányelv az 96-os már hatályban van. Amit javaslunk, az egy külön törvény konkrétan a közlekedésre, melynek a célja, hogy enyhítse az alkalmazást. Könnyítse. Azzal, hogy például a minimálbért csak a harmadik naptól alkalmazza a nemzetközi közleked szállításban, de a kabotásnál azonnal. Úgyhogy különbséget teszünk e-, ezek között, ami egy nagyon fontos eleme. Tehát, hogy a kettő között, független attól, hogy mit gondolnak megfelelő nap, számú napnak, aztán a végrehajtás, és hogy hogyan sikerül a végrehajtást biztosítani, az elnök asszony is ezt felvetette. Több eleme van ennek tagadhatatlan nagy szerepet kap a tahográf, és minél hamarabb át tudunk térni az, az okos tahográfra, annál jobb. Jelenleg tanulmányt folytatunk, a tanulmányt végzünk, 2018. februárjában lesz meg az eredménye, ami gondolom nagyon fontos része lesz majd a, annak a vitának is, hogy mit lehet a technológia frontján tenni a végrehajtás érdekében. De Nagyobb együttműködést javaslunk a nemzeti hatóságok között, szabályokat egyszerűbbé és világosabbá tesszük, azt javasoljuk, hogy minimális ellenőrzés és sűrűség legyen, illetve ezt javasoljuk, hogy milyen legyen, és nem nyúlunk a szankciókhoz, mert úgy gondolunk, hogy ez nemzeti hatáskör. Újra érvényesítsük a közlekedési vállalatok jó gyakorlatának szabályát, ami a végleges. Hogyha a, a jó hírnevüket elveszítik, akkor elveszítik a működési engedélyüket. És ez nem pénzbeni szankció, de alapvetően nagyon erős ösztökélő. Aztán még valami. A pihenési feltételek, ezt még hadd mondjam el, bár kevés az idő. Az egyszerűsített kabotás szabályok keretében úgy gondoltuk, hogy ne legyen konkrét eh, számú művelet, mert ez nehezen végrehajtható, vagy e- hanem a, a napok számát határozzuk meg. Ezeknek a napok alatt e, nyilvánvalóan továbbra is érvényesek a vezetési és eh, pihenési időarányszabályok, és nagyon fontos, hogy tisztázzuk, hogy mik a megfelelő pihenési e, körülmények a pihenési időszakban. A biztonságos parkolóhelyeket ennek tükrében tárgyaltok meg. A tanulmány majd fel, feltérképezi ezeket, és megmutatja, hogy van-e megfelelő lefedettségben biztonságos parkolóhely a sofőrök számára, és akkor lehetővel, hogyha majd lesznek fehér foltok, azokat ki tudjuk tölteni, ha lesznek. Az otthont kérdezték, hogy ezt tisztázni kell. Persze, nem egyszerű jogi értelemben ezt meghatározni, de azért azt lássuk be, hogy a sofőr maga dönthet arról, hogy melyik területet tekinti otthonának. Talán ennyi, mivel nagyon kevés idő van, most abba hagyom, de lát, felírtam, hogy sokkal több kérdés volt még a könnyűgépjárművekkel, arányos szabályokkal, a kombinált közlekedéssel, szállítással, gondolom vissza fogunk térni ezekre a kérdésekre, amint a bizottság javaslatát benyújtotta. A négy hónap, még röviden, ez a szezionális csúcsokhoz kapcsolódik, tehát a hatástanulmány mondja, hogy ez a szezonális munkákhoz kapcsolódik. Nos, készek vagyunk arra, hogy tovább vitatkozzunk, vagy együttműködjünk. Köszönöm. Merci beaucoup. Én is köszönöm szépen. Most áttérünk a második vitára, nevezetesen azokra a kérdésekre, amelyek az údi használati díjszabást érintik. Bernard asszony, újra jön a szó. So, road transport. A közúti közlekedésnek a legnagyobb aránya van a belföldi eh, teherszállításban, és eh, környezeti hatása továbbra is aggasztó. A eh, légszennyezés kérdése és a közlekedés. Az éghajlati célok alapján a lehető legjobb szakpolitikai intézkedésekre van szükség, amelyek tisztességesek, hatékonyak, a szennyező fizet elvet akarjuk alkalmazni, ez a kiinduló pontunk. Ezért javasoltuk azt, hogy két jogalkotást módosítsunk. Az első az euromatrica irányelvet, ami nagyobb koherenciát tud az útiakban érvényesíteni, a másik pedig az európai elektronikus útdíj eh, szolgálat, az EETS, amivel sokkal egyszerűbb az elektronikus eh, útdíj ellenőrzés, kevésbé lesz költséges a tagállamok és a felhasználók számára. Röviden a javaslat fő változásai az Euromatrica irányelvnél a hatáját ki akarjuk terjeszteni, hogy minden járműre kiterjedjen. Ez azt jelenti, hogy nem csak a, a nehéz gépjárművekre, teherautókra, ha, vagy kamionokra, hanem teherautókra, buszokra, és magánautókra is, hiszen ezek mind hoz, részét képezik a szennyeződésnek, a dugóknak, mint az összes többi. Az általánydíjtól el akarunk térni, ez ugye a klasszikus matrica. Azt szeretnénk, hogyha fokozatosan az átmeneti időszakkal a távolság alapú díjszabásra térnénk át. Úgy gondoljuk, hogy ez igazolható környezeti érvekkel. Egyszerűbb alkalmazást akarunk a külső költségek díjazásánál, sokkal jobban akarjuk ezt alkalmazni, mint most, hogy a légszennyezés és zajszennyezési díj költségeket is tartalmazzák. Szeretnénk aztán a tényleges CO2 kibocsátást bevenni az útdíjba, kereskedelmi és magánautóknál egyaránt ki akarjuk bővíteni azt a lehetőséget, hogy a a dugó kialakuláshoz való, a dugó, vagy a dugókban való részvétel költségét is meg felvessük. Úgy gondolom, hogy a, a ha ambiciózusabbak akarunk lenni a címzett megfogalmazásokban, akkor lehetünk, de úgy gondoltuk, hogy ez a reális. A másik pedig az elektronikus úti. Két fő probléma van a gyors lépésekkel kapcsolatban. Az első az interoperabilitás, egyéb közlekedési módozatokból már tudjuk, a vasútra is gondolok, de ez egy óriási teher a közúti közlekedés ágazatban. Már 2013-ban az Európai Parlament felszólította a bizottságot, hogy lépjen. A második sürgős kérdés pedig az, hogy hiányoznak azok az eszközök, amelyekkel hatékonyan lehetne érvényesíteni az útdíjat azokkal szemben olyan jogszabálysértőkkel, akik nem fizetik meg ez mintegy 300 millió eurót okoz Európa szerte évente. Ez két különböző jogi aktus, tehát az egyik az interoperabilitási irányelv, amelyben, ahogy mondtam, az önkéntes információcserét javasoljuk az állam között, államok között a, az udíjat nem fizetők azonosítására, a második pedig annak a határozatnak a revíziója, amely az Európai Elektronikus Úti Szolgálatot, az EETS-t tekinti át, hogy megszüntethessük a szolgáltatók számára a piaci akadályokat. Mert vannak ugye olyan vállalatok, amelyek az úthasználók számára akadálytalan utazást biztosítanak egyetlen egy eszközzel, egy szerződéssel, egy számlával. A két javaslat függ nem függ egymástól, biztosítani kell, hogy, hogy egymásnak megfelelőjenek, de nincs arra szükség, hogy az irányelv e, elfogadásával megvárjuk a döntésnek a módosítását. Épp most kaptam meg azt a hírt, amit valószínűleg önök is, hogy a német PK vagy ö, személyautó ö, útdíjra vonatkozó esetet lezárták, a határozatot megerősítették, nos a jogszabályjal, amit mi javasoltunk, európai megoldás felé haladunk, amely a töredezettséget feloldja. Ne felejtsük el, hogy ezen a területen egy olyan ágazatról beszélünk, ahol az európai vállalatok vitathatatlanul világvezetői. Az ETSS vélhetően siker eh, lesz, és ezzel globálisan megőrizzük a szerepünket. Köszönöm. Én is köszönöm szépen eh, eh, rendkívül szigorú leszek a felszólalási időkben, hajthatatlan tartom magam. E témában lesz még vitára okunk mindenkinek. A két témafelelősünknek három percet adok, az árnyék előadóknak pedig kettő percet. Először is Rövodalon asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én a, az Euromatrica irányelve felülvizsgálata hat célt szolgál, a piac torzulás a különböző szereplők között, másrészt az útfelhasználók torzulásának ki javítása felhasznál a igazából a szennyező fizetnél csak 30%-ban fizetnek légszennyezési okból is díjakat. Ez elégtelen negyedik cél tisztább mobilitás felé ellépés, ötödik egyre csökkenő minőségű úthálózatok javítása, másrészt pedig infrastruktúrák úthasználati díjának kihangsúlyoz, kiegyenlítése. Jó irányba hat mindez, igazából minden nehézgépjárműre kiterjed lépésről lépésre, időtartam alapú útdíjakat vezetnek be, torlódás figyelembevétele és a CO2 kibocsátással arányos útdíjak bevezetése. Azt gondolom, hogy a valós autóút infrastruktúra hálózat felhasználását veszi figyelembe és tisztábbá teszi a környezetet. Viszont a jogi keretben két tengelyt lehet jobban, jobbá tenni, például a külső költségek, bármilyen interpretációra lehetőség, lehetőséget adnak. Javasolni szeretnék a beszervezés, az internalizáció irányába módosítókat. Külső költségekre útdíjat még csak két ország vezetett be. Másrészt pedig a bevételek zászlózása, mert én azt gondolom, hogy valahol az údi bevételeket megfelelően kell arra alkalmazni, hogy az úthálazatokat újítsák föl belőle, másrészt pedig az állami befektetések az EU-ban 30%-kal csökkentek, és itt közúti biztonsági kérdésről van szó. Másrészt pedig az údi bevételeket arra kell felhasználni, hogy tisztább közúti közlekedési módozatokba investáljunk többet. Néhány kérdést is szeretnék a bizottságnak feltenni. Először is a bizottság hogyan elemzi a, az, az elemzést a másodlagos útházalozatokra való átállásban, azok pedig nem útdíjkötelesek. Másrészt pedig a perifériára szorult eh, eh, régiókban, a külső régiókban az ilyen útdíj eh, használati beszedőrendszereket hogyan használják. Harmadrészt regionális hatóságok bevonása az útdíjakból befolyó összegek felhasználására a Negyedik pedig a külső költségek bevétele az útdíj használatban nem tehetnénk el lehetővé azt, tehát, hogy az olyan hálózatokban is lehetővé tegyük az útdíjak felhasználását külső hatásokra, ahol még ez nem létezik, Szalini úr. Köszönöm szépen. Nézzük az elektronikus útdíjat. Itt két jogterület van érintve. Egyrészt egy 2004-es irányelv szabályozza ezt. Az Európai Bizottság ennek a felülvizsgálatát javasolt, és van egy 2009-es szöveg, és itt a parlament dolgozik még ezen. Ami a tartalmat illeti, ez már elhangzott az Európai Bizottságot képviselő hölgytől től 2004 óta nem sikerült végrehajtani azt, amit tartalmaz az irányelv. Nem sikerült eh, egy olyan szolgálatot és egy technológiát kialakítani, amely interoperábilisan képes működni. Most úgy értem, hogy a járműveken belül valamit kialakítanak ugyan, de a különböző pontokon nem tudják leolvasni mindenhol az egyes kalkulációs bázisokat a tagállamokban. Most a tagállamok szintjén ezt végre meg akarják oldani ezt a problémát, amit eddig persze nem sikerült a 2004-es irányelvben, és ezt is el kell, hogy mondjam, hogy az elképzelhető technológiák már az irányelvben szerepelnek, a határozatban bizonyos sztenderdeket, szabványokat állapítanak meg, amik alapján ezeket ki kéne alakítani. Ahhoz, hogy elérjük, amit szeretnénk, az irányelvet kell hatékonyan átültetni a gyakorlatba és végrehajtani másrészt pedig ki kell alakítani a tényleges interoperabilitást, ami pedig az útdíjat illeti, itt igencsak különböző fizetési módok vannak, amiket egyelőre nem lehet határokon átnyúló módon megoldani. Tehát a problémát felismertük, látjuk, ezen kell dolgozni, kiegyensúlyozott szabályozásra van szükség, és együttműködésre a parlament és a bizottság között. Az irányelv ugye egy mellékletben tartalmazza magát a technikai leírást, és a mellékletet idővel könnyebb módosítani. Méghozzá egy delegált jogszabály alapján ezt meg lehet tenni. Ez az, amit mi meg fogunk említeni, mindenekelőtt én személyesen, hogy a parlamentet nem kell bevonni ebbe. A lehetséges technológiák listája végül is tartalmi kérdés, ez, ez, ez egy, a vita témája kell, hogy legyen ez, nem egy ilyen jelenség, és itt egy jogi aspektusról van szó, amit egyértelműen kezelnünk kell. Egyéb iránt pedig az Európai Bizottság elmondottak, annak felnek meg, amit mi is képviselünk. Réke úr, két percben köszönöm, sajnálom azt, hogy az egyesek szabadsága igazából a mások szavának elfolytásával zárul. Sajnos az a gond, hogy itt sokan visszaélnek ezzel a lehetőséggel. Mindenki egyetért magának, a javaslatnak, jogalkotási javaslatnak az általános céljával. Fontos, hogy a hálózat felhasználásán, felhasználók részvétele mindenkire és minden hálózatra kiterjedjen, és itt a probléma veleje. Igazából ingyenes használat, ingyenes autó, út, tönkremenetel, az mindig költségekkel jár. Itt igazából a az árufavorozás és általában az út használati díj az valahol egy ilyen kövér tehene a, a, mm, az állami államháztartásnak. Való igaz, hogy itt valahol a, mm, az, hogy bejárt és lefutott kilométer függvényében határozok meg az údíjat, hát persze, ez természetes, ha az ember például egyszer öm, utazik át csak egy országon, és ugyanolyan árat öm, öm, számolnak föl neki a matrica miatt, mint valaki, aki egész évben használja az úthálózatot, az nem természetes. Az imént um, arra rámutatott um, uh, Revó Dallon asszony, hogy a külső költségek figyelembevétel is nagyon fontos. És az, hogy nem csak az útra, közútra, hanem más uh, uh, közlekedési módokra is gondolnunk kell, ez fontos. Kétharmada igazából a felhasználóknak könnyű haszongépjármű, és könnyű gépjármű, valahol, tehát ez fontos, hogy e tematikát külön körüljárjuk, és lejár az időm, de a meglévő igazából koncesziók kérdését ugyanolyan nehéz lesz megoldani, mint az eurómatrica kérdését. Komoly konvergenciára fog ez találni a mi bizottságunkban. Köszönöm, Rike úr. Szenanova asszony. Eh, Köszönöm szépen. Igazából itt az interoperabilitásról beszélünk, és a javaslathoz gratulálunk mi is, mert ez egy olyan javaslat, amely felgyorsította igazából az interoperabilitását a rendszereknek eh, európai szinten és igyekszik megszüntetni az akadályokat, illetőleg az údi beszedését javítja. Nos, különböző pontok merülnek ki fel. Mindenképpen támogatom Szalini előadót, ahogyan gondolkodik a delegált jogszabály kérdésében, amikor a technológiai lista módosításának lehetőségét bírálja. Ez ugyanis az irányelv mellékletében szerepel. A kérdésem az, hogy mitől függ a bizottság döntése? Mi alapján dönti el az Európai Bizottság, hogy melyik aktuális technológiai, melyik túlhaladott, és melyik az, amit újonnan bekívánnak vezetni? A kérdésem vonatkozik még a bevezető rendelkezésre is, az CITS potenciálja vonatkozóan 5,9 GHz-es területen. Az Európai Bizottság e, rendelkezik-e információval arra vonatkozóan, hogy a technológiákat hogyan lehet egyeztetni? És itt nyilvánvalóan a átültetési időszakok kapcsán is szóba kell ezt hozni. Nem tudom, hogy az átmeneti időszak elég hosszú ahhoz, hogy a tagállamok ténylegesen képesek legyenek végrehajtani. Kramer úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy itt ennél a javaslatnál sok mindent jól csinált a bizottság az instanciákat tekintve, nem, szociális dolog, hogyha az egyik dolog, 20, egyik ember 20 ezeret vezet, és a másik 200 ezeret, és ugyanannyit fizetnek, a matricán ez nem jó, tehát minden kocsit figyelembe kell menni, ez alapvető szükségesség természetesen, de hogyha ezt összehasonlítom, van egy európai törvény, úgy kell beszedni, a síneken gyakorlatilag 100%-ban vetnek ki használati díjat, és a járműveknél a közutak vállalatoknál pedig 1%-ra, és ezt tovább visszük, ezt az igazságtalanságot. Az Európai Bizottság nem volt elég bátor ahhoz, hogy tényleg erre az úton lépjen. De ha mondjuk ők nem képesek ezt megcsinálni, akkor szüntessék meg a sínre kivetett díj használat, használati díjat, mert akkor legalább a klímabarát és a klíma ellenes rendszereket, a klímának ártó rendszereket kell figyelembe venni. Persze úgysem lehet átültetni egy ilyet a gyakorlatban. Csak szeretném elmondani a második pont, az elektroautókat 75%-ban mentesíteni lehet. Ezt megcsinálják a, a vonatoknál, hogy a villanyvonatok is villan, ugyan csökkentett díjat fizetnek. Zaj miatt van csökkentett díj, de a meghajtás miatt nem lehet csökkentett díjat alkalmazni a vasúton. Ami azt jelenti, hogy a tisztességtelen versenyt folytatják tovább. Miért van ez így? Miért van ez csak az elektromos autóknál és elektromos vonatoknál nem? Tehát 50 kilométer Eh, az elektromos szakasz. Ez egy őrült dolog, mert előtte 300 eh, kilométeren pedig dízelvel megyünk. Ez a sineknél is hasonló megközelítést kéne alkalmazni, ez lenne a megfelelő megoldás. a makapokat nem módosították, de azt tudjuk, hogy az Alpok régiójában éppen a, az emisszió, a kibocsátás miatt óriási különbség van, olvadnak a gletszerek, stb. Tehát szeretném megtudni, hogy ezt miért nem módosították, bár ez egy óriási probléma. És az írmárking, a célhoz kötés, ugye? Ez ugyanarra a közlekedési ágra vonatkozva. Mindenki beszél um, erről, de hogyha pénz kerül szóba, hogy tudom azt a pénzt csoportosítani, mint a közutakon beszedek, azt áttenni a sínekre. Svájc megcsinálta. A teherautó díj háromszor akkor, amit Németországban. Az összes járműre kivetették, és az összes úttípuson, és ezzel finanszírozták például az alagútépítést a vasút számára. Ez a helyes út, ezen kéne elgondolkodni. Egy választ azért szeretnék kapni. Bár úr, öné a szó. Merci, madame la présidente. Euh, je vais m'expliquer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én az Euromatricáról szeretnék szólni. Köszönöm a bizottságnak a prezentációját. Teljesen egyetértek Krisztin Delvon Alonnal, aki valóban komoly kihívásokra utalt, elveket felvázolta, és azt gondolom, hogy a bizottság javaslata jó irányba hat. Egyetértek elvben, a felhasználó fizet a szennyező fizet elvével. Javaslom, hogy minden felhasználó fizessen, és ne tegyön különbséget a kamionok, a kishaszongépjárművek és a, a, a személygépjárművek között. A markup kivételével semmilyen eszközt nem kapunk annak biztosítására, hogy a bevételek, az infrastruktúra és útdíj használati bevételeket valóban ilyen célirányos módon pántlikázzák be a költségek fedezésére. Én itt az earmarkingra gondolok, és én szeretném, ha a svájci modell irányába lépnénk el. A bizottság Igazából torlódási díjról is beszél, egyfajta realizmusra utal, én remélem, hogy a parlament ambiciózusabb lesz nagyra törőbb mert én azon gondolkodom el, hogy hasznos-e olyan közös modalitásokat meghatározni Európában, és nem inkább a tagállamok lennének-e illetékesebbek saját módozataik meghatározásában, és a, a dugó vagy torlódási díj ö, meghatározása mennyire helyén való itt ö, jó lenne ö, a hatástanulmányt a gazdasági kihatásokról ezzel kapcsolatban megismerni. Ami az átjárhatóság és interoperabilitást ö, illeti, Szálinyi kollégámmal és Szenyelova asszonyjal is egyetértek abban, hogy közösen kell dolgoznunk a témában. Én úgy látom, hogy a bizottság javaslata azzal a kockázattal jár, hogy ö, ö, drágábbá teszi a helyzetet, és fontos, hogy a bevételek az infrastruktúrákba ö, csatornázzák vissza. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, Bár úr. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Terpedel asszonyé két percben a szó. Köszönöm én is, elnös Tapárdel asszony. Köszönöm a bizottságnak a két prezentációt. Kérdésem kifejezetten a saját dossziémra vonatkozik. Én ezen dolgozom ugyanis, amikor a nehéz gépjárművek útdíjbeszedési rendszerén gondolkodunk. Értem én, hogy itt a távolság alapú meghatározás fontos, és hogy kevésbé szennyezőek, és legyenek a gépjárművek, és hogy a környezetet védő, óvó módon használjuk a közúti árufovarozást. De ami az ilyen UDI veszedő rendszereket illeti a helyi önkormányzatok mm, tól igazából a pénzügyminisztériumokba nem jut el már a megadott befolyt összeg, és azt szeretném tudni, hogy az egyensúlyhelyzetet hogyan fogjuk megteremteni az olyan országok számára, amelyek egyenlőre az árufuvarozási bevételektől függnek. Tehát egyrészt az autónkénti adót csökkentjük, másrészt pedig ugye távolsági meggondolásokat is figyelembe vesszük. Van Mindenberg úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európában igen jelentős a társadalmi feladat a CO2 kibocsátás és más veszélyes anyagok kibocsátása terén, és a Párizsi klímamegállapodás célkitűzéseinek tiszteletben tartásával. Tehát egyrészt eh, az éghajlat, másrészt pedig a légiközlekedés visszafogásáról van szó. Nagyon örülnék, hogyha ma az Európai Parlament mostani eh, eh, ülésén nagy többséggel elfogadhatnánk majd a, azt, hogy kevesebb kibocsátás származzon a közlekedésből, szállításból, és jobb jövőért dolgozhatunk a gyermekeink és a következő generációk érdekében. Minden közlekedési módus, módozatnak hozzá kell ehhez járnia, ahhoz, hogy a CO2 kibocsátás csökkenjen. Leginkább úgy érjük ezt el, hogyha ambíciózunk jelentős mind a légi közlekedésre, mind pedig a közúti közlekedésre vonatkozik ez. Különösen örülök annak, hogy ma délelőtt, és úgy gondolom nem mindenki, e, vagy sokan észrevették, az Európai Bizottság is itt volt, és nemzetközi e, kitekintést adott, hogy mit lehet tenni azért, hogy a, a az áfa e, módosuljon a repülőgépeknél, és hogy végül javuljon a helyzet. szocialista liberálisként meg, tud, meg vagyok arról győződve, hogy ezzel segítünk azért, hogy a fenntartható célokat elérjük. A kollégákkal támogatom a bizottság javaslatát, hogy fize, a, a szennyező figyez, fizessen elvet érvényesítsük. Okos innovációval tisztább és hatékonyabb szállítást érhetünk el. De elnök úr, a, ahogy mondjuk a puding próbálja az evés, és hogyha a német autópálya díjat nézem, akkor nagyon furcsa, hogy a német, Németország egy olyan irányban mehet a bizottság csendes jóváhagyásával, amely messze van minden egyéb közös céltól. Itt nem a fogyasztó vagy a, a szennyező fizet elv betartásáról van szó a nagyobb interoperabilitásra vonatkozó javaslata is teljes megyetértek. Természetesen az persze nem lehet, hogy egy gépjármű vezető végül ne annak függvényében fizesse meg a, az UDI használatát, hogy mennyi te, eh, kilométert megy. Eh, bízok abban, hogy az Európai Parlament kezdeményezésével a közlekedésben is tisztább és hatékonyabb módon fogunk tudni majd a 21. századon végigjárni. Köszönöm. Berg. Köszönöm. Kramer úr, egy kérdése 10 másodpercben. Nagyon röviden persze, most kaptam meg az infót, hogy Ausztria keresetet indított a németországi autópályhasználati díj miatt. Persze ők, azt mondják, hogy ne legyen megosztottság. Juncker elfogadta egyébként a német autópálydíjat, elindították az eljárásokat. Önök mit kezdenek ezzel? Most ezt felfüggesztik az Európai Bíróság ítéletéig, vagy mi történik, vagy átadják a kompetenciák az Európai Bíróságnak, vagy végviszik azt, amit egyszer eldöntöttek? 22 másodpercben sikerült, nagyszerű felszólalását megtennie. Ránézek a bizottságra, Werner asszonyra. Önnek pontosan 7 perce van. Ez több, mint az előző 4 perc, ugye? Elézik. Tessék. Um, Köszönöm szépen. Örülünk annak, és hálások is vagyunk mindenek előtt az előadónak és más hozzászólóknak is a pozitív reakciókért, hogy egyensúlyt sikerült találni a javaslatainkkal. Edili és a kollégámat kérem meg, hogy a bonyolult kérdésekben segítsen nekem válaszolni vegyük talán sorrendben a dolgokat. Revo asszony azt kérdezte, hogy mit tudunk a másodlagos közúti területen csinálni. Itt a szubszid... nem mehetünk túl messzire, a szubszidiaritást elgeteni a másodlagos útvonalakon vagy úthálózaton nem tudunk beleavatkozni. Itt természetesen el kell kerülni a dugókat, és a technológiát lehet alkalmazni, ez mondjuk egy műholdas monitoring rendszert lehet alkalmazni. Azt is kérdezte, hogy mi legyen a perifériás területekkel, ezt be kell, hogy lássuk, tehát nehéz itt megvalósítani a szennyező fizetelvet, és ugye általánosabban most Bachorra reagálnék, Apardel asszonyra is, természetesen meg kell nézni a, az általában, hogy milyen UDI rendszereket alkalmaznak, hogyan vetik ki ezeket, hogyan szedik be, és hát nyilvánvalóan annak ellenére, hogy ambíciózusabb javaslatunk volt, de a nemzeti kormányok a döntése az, hogy ezt meghatározzák. Hogyha kivetik az útdíjat, akkor viszont a javaslatnak eleget kell tenniük, amit előterjesztettünk, és hát az egyéb előírásoknak. És ez az adózás második eleme mindig ez lehet, egy általános adóteret lehet kivetni, vagy szociális megfontolásokat alkalmaznak, ezt neki kell eldönteniük, de ezt a mi javaslatunk nem kezeli pillanatnyilag egy nagyon fontos eleme a hozzászólásnak az volt, hogy célhoz kössük a pénzt, amit beszedünk ilyen módon. Nyitottak vagyunk, hogy ezt megbeszéljük. Természetesen mi is örülnénk, hogyha a fenntartható mobilitásra lehetne költeni ezt a pénzt és Krámer úr, a márkapokat kiterjesztettük földrajzi szempontból, hogy újabb más régiókat is lefedjünk vele, ne csak az Alpok régióját, és a pénznek vasútra kell mennie. És további felvetések is voltak, hogyan kezeli a bizottság a többi közlekedési ágat. Az Európai Bizottság egy nagy átfogó tanulmányt készít a külső költségek internalizációjáról, de egyelőre nem fejeződött be ez a munka, egyelőre nem tudjuk ennek az érveit figyelembe venni a vita során, de idővel természetesen ez megjelenik majd a javaslatban. Piké úr, átmeneti, átültetési problémák, eh, például az engedélyek kérdése, hogy a már meglévő matricás rendszerek eh, milyen átmeneti időre számíthatunk, hát meg kell oldani a bevezetés időszakát, és hogy milyen, mennyi időt szánunk erre, milyen átmeneti időkkel dolgozunk, aztán utoljára, de nem utolsó sorban az ITS illetőleg a delegált jogszabályok alkalmazása, hogy az Európai Bizottság ezt miért javasolta, az természetesen nem arról szól, hogy a technológiai aspektus minimalizálni akarnánk, nem erről van itt szó, ez a rendszer működésének egy kulcseleme a technológia, de be kell látnunk, hogy gyorsan kell a kiigazításokat alkalmazni. Nem indulhat jutottunk el a szokásos, hagyományos jogalkotási folyamat útján. Egy ilyen eljárás nem lehet végvinni, mert a piacon a technológia megfigyelése egyszerűen és az óvoda alkalmazkodás a delegált jogszabályon keresztül működik. Szeretnék kiegészíteni? A német autópályadíj Tudjuk, hogy a jogsértési eljárást a bizottság lezárta, és és közvetített, próbáltunk közvetíteni Ausztria és Németország között, amikor a 259-es cikk szerinti eljárást elindították, és hogy Ausztria a bírósághoz fordul, és de mi szeretnénk egy európai megoldáson dolgozni önökkel együtt, hogy megoldjuk a vitát is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én és Werner asszonynak nem szülinapot nem ünneplünk ma, köszönjük szépen a tolmácsoknak, hogy egy öt percet ráhúztak. Én legközelebb önökkel hétfőn találkozom, október 16-án 15 órakor az Amplua közös meghallgatáson a mobilitási csomag szociális aspektusait körüljárni, másokkal pedig persze mindenkit szívesen látunk a meghallgatáson. A mm, legközelebb pedig november 9-én fogunk összeülni ilyen formációban, mégpedig e, a e, rendes szakbizottságülésen, aztán mailben értesítek majd mindenkit arról, hogy e, a szavazást mikor, hol, melyik teremben fogjuk megtartani. Két órája halasztottuk el a mai szavazást, én nem vagyok még most varázsló. Mindenkinek szép délután kívánok, köszönjük szépen!